Colleghi. Kedves kollégák. Kolléga Lunacek. Lunacek kolléga. Vi ricordo i cambiamenti. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy módosítottuk a holnapi, a 13. napi rendet. a török külügyminiszterrel, Ahmed Tagütöglüvel tervezett eszmecsere helyett, Megnyomtam a gombot, akkor most működik, nem? Tehát módosítottuk a holnapi napi rendet, 13-a eszmecsere a török külügyminiszterrel, Ahmed Davutogluval, ez volt az eredeti programban, ehelyett 16 óra 15-től 17.30-ig lesz egy találkozó Mamut Gibriddel, aki az átmeneti nemzeti tanács vezető testületének elnöke Líbiában. Hasonló módon az észak-afrikai állandó képviselő Bernardino Leonnal tervezett eszmecsere a nyár, nyári szünet utánra el lett halasztva, mivel nem nevezték ki, mint ahogy azt annak idején gondoltuk, tehát most hétfőn nem került ő kinevezésre. Elnöki közlemény nincs, úgyhogy meg is kezdjük a hármas pontot, új alelnök választása. Dominik Bodi kolléga lemondott, ezért a néppárt helyére harmadik alelnökként Tokia Saifi képviselőt nevezte ki, ő itt is van a teremben. Ő az egyetlen jelölt, harmadik elnökhelyettesi posztra, úgyhogy ha nincs ellenvetés, akkor felkiáltással elfogadottnak tekinthetjük. Rendben, mivel egyhangú volt ez a döntés, Szeifi kollégát kérem, hogy üljön ki az elnöki pulpitusra. mes félicite. Bene, proseguiamo con la... Folytatjuk a meghallgatással. Európai Unió külpolitikája a BRICS országokkal és más feltörekvő a szemben célok és stratégiák. Felkérném az előadókat, hogy foglaljanak helyet itt az asztalnál. A líbiai válság és a BRICS országok kínai nemrégi találkozója bizonyítja, hogy ezek az országok nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is fontosak. Una riflessione sulla ha az EU külpolitikáját ilyen országokkal szemben és más feltörekvő hatalmakkal szemben végig gondoljuk, ez rendkívül szükséges és időszerű. A mai meghallgatást azzal kapcsolatban szerveztük, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés készül, aminek az előadója Cyrus Wolski képviselő. Sajnos Cyrus Wolski képviselő megbetegedett, és nem tudott eljönni a mai meghallgatásra. De hát az ő jelenléte nélkül is lefolytatjuk ezt a meghallgatást. Cyrus Wolski úr a, titkárok, a titkárságot megkérte, hogy jegyezzék fel az összes felszólalást, és majd egy összefoglalót fogunk neki készíteni. Négy meghívottunk van, szeretném őket üdvözölni. Alfredo Valadao professzor úr itt ül, igen, köszönöm. A Párizsi Politikatudományi Intézet Mercosur tanszékének a vezetője. Második előadó Andrew Small. Jelezze kérem, hol ül. Kutató a German Marshall Fund-nál Washingtonban. Enrique Mora Benavente a következő előadónk. Politikaprogramozási igazgató a Spanyol Külügyminisztériumban. Cyril Nanor, itt ül, igen. Ázsia ügyek vezetője a német külügyminisztériumban. És végül Viorel Isisioaia Budura, elnézést, a rosszul ejtettem ki a nevét, az Ázia, ázsiai ügyvezető a külügyi szolgálatnál. Meghallgatjuk ezt az öt előadót, a meghallgatás a következőképpen fog lefolyni. Először meghallgatjuk az első két előadót, utána megadjuk a lehetőséget a megjegyzésekre és kérdésekre, aztán meghallgatjuk a másik három előadót, ezt követően is a tagok kérdéseket tehetnek fel. Nagyon sűrű a napi rendünk, eszmecserét fogunk folytatni az iraki Irak képviselőjével is, ezt 17.30-ra terveztük, úgyhogy kérem, hogy a felszólások során 10 percnél többet ne használjanak föl, hiszen a meghallgatást 17 órakor be kell, hogy fejezzük. Már is megadom a szót az első előadónak, Valadao professzorónak. Kérem, tartsa meg előadását. Grazie, Presidente, grazie per la... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívást. Most angolul folytatom. Uh, I'm Brazilian, so I'm the B of the BRIC. Brazil vagyok, úgyhogy én volnék a B a BRIC csoportból. Az első dolog, amit szeretnék megjegyezni, az az, hogy sajnos a BRIC az nem egy politikai kategória, hanem egy befektetési stratégia, amit a Goldman Sachs hozott létre tíz évvel ezelőtt. Tehát ennek a csoportnak a tagországai Brazíliával az élen egy politikai testületet kívánnak létrehozni, hozzá téve Dél-Afrikát, hogy egy afrikai ország is csatlakozzon ehhez a klubhoz. De az igazság az, hogy a BRIC országok igazából még mindig nem rendelkeznek kapacitással ahhoz, hogy egy közös víziót, vagy közös stratégiát, vagy akár csak egy közös védekező álláspontot kidolgozhassanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az országok külön-külön ne lennének egyre hatalmasabbak, ne rendelkeznének egyre nagyobb hatalommal, és ebből a szempontból ki kellene hagyni Oroszországot, hiszen Oroszország nem egy feltörekvő ország, hanem egy feltörekvő nagyhatalom, tehát a BIC-ről kellene inkább beszélnünk, nem a BRIC országokról. Brazília, Kína és India hatalma közvetlen következménye az országok által elért gazdasági sikernek. Ugyanakkor a gazdasági hatalom politikai és katonai hatalmat is szül, hiszen ezen országok a katonai költségvetéseiket növelik, és latba vetik súlyukat, befolyásukat a nemzetközi fórumokon egyre nagyobb hatással vannak különböző stratégiai kérdésekre, mint az élelmiszerbiztonság, éghajlatváltozás, energiabiztonság, a tengeri biztonság, a regionális stabilitás, a békefenntartás és a humanitárius beavatkozások, vagy akár az ENSZ és egyéb nemzetközi szervezetek működése is. Brazília, Törökország kezdeményezése az iráni nukleáris problémával kapcsolatban egy kudarcnak bizonyult, de azért láthatóvá vált, hogy ezen országok készek arra, hogy a világot megmozgató nagy kérdésekkel foglalkozzanak. Tudjuk, hogy egyre nehezebb lesz egy multilaterális konszenzust kialakítani, ami tényleg szükséges ahhoz, hogy a világ nagy problémáit megoldjuk, anélkül, hogy ezen nagy feltörekvő országokat ne vonnánk be és ebben rejlik az egész G20-as folyamat jelentősége is, hogy megpróbáljuk bevonni ezen országokat. A nagy probléma az az, hogy ez a BIG csoport, ez nem egy homogén csapat, hiszen a különböző kérdésektől függően akár ellenkező módon is érvelhetnek. Ha megnézzük például az ENSZ biztonsági tanácsát, Oroszország, Kína, nem feltétlenül vannak egy hullámhosszon Brazíliával és Indiával. A nemzetközi rende kapcsolatos hozzáállásukat úgy is tekinthetjük, ahogy egy dél-afrikai kutató mondta, hogy egyfajta nyereséges multilateralizmus tehát ők több, hangot, több döntésjogot akarnak kapni a nemzetközi kérdésekben, hogy a saját szűkre szabott nemzeti érdekeiket keresztül vigyék, de még nem készek arra, hogy felelősséget vállaljanak a rendszer működéséért vagy korszerűsítéséért. Ez pedig azt jelenti, hogy egyenlőre ezen országok sokkal inkább élnek a vétójogukkal a különböző kérdésekben, mint hogy egységes tehermegosztást, a tehermegosztásban részt vennének. A globális gazdaság és a termelési lánc törezettségének nagy nyertesei. És ez azt is jelenti, hogy komoly érdekük fűződik a jelenlegi gazdasági rend fenntartásához. Emiatt pedig sokkal közelebb állnak az Egyesült Államokhoz, amely ugye biztosítja végeredményben ezt a rendet, mint az Európai Unióhoz. A globális gazdaság és a globális rendszer szabályozásának kérdéseiben sincsenek velünk mindig egy állásponton. mértékben függnek a globális rend, illetve a globális gazdaság működésétől, ez pedig az ő növekvő politikai hatalmuk alapját képezi. Egy példát említenék. Az Egyesült Államok önmagában egy harma, a világ egyéni felhasználás, fogyasztásának egyharmadát teszik ki. Kína esetében ez az arány 3 százalék. Hogyha Kína nem tud az USA-ba vagy Európába exportálni, akkor gyakorlatilag ez a gazdasági gépezete leáll. De a probléma az, hogy a növekedést ma mind ezen feltörekvő országok jelentik. Az Egyesült Államok és Európa nagyon eh, komolyan függnek tőlük. Egy eh, olyan világban élünk, eh, amelyben mindenki függ a másiktól, és ez azt jelenti, hogy nincs más kiút, mint az, hogy komolyan vesszük a BIK országokat és az érdekeiket. Így például az EU-nak a közelmúltban problémája merült fel a széndiokszid megadóztatással kapcsolatban a kínai féllel a légiközlekedés kapcsán, és a kínaiak azt mondták, hogy nem, ha ezt keresztül viszi az EU, akkor nem vesznek több Airbus gépet az EU-tól. Tehát, hogyha szabályozni akarnak, akkor konzultálni kell velük, mert másképpen a szabályozás nem valósulhat meg. A BIC országok tehát megoldást jelenthetnek számos problémánkra, ugyanakkor problémát is jelenthetnek. Ha a gazdasági növekedésük megtörik, ahogyan az, az elkövetkező években Kínában vagy Indiában valószínűleg bekövetkezik, akkor ennek nagyon súlyos politikai és katonai ágyűrűző hatása lesz a régióban. Már így is nagy a feszültség a kínai nacionalista állam és szomszédai között, és India a védekezési kiadásai tekintetében kezd felkészülni egy esetleges Kínával való összetűzésre. Tehát egyensúlyt kell teremteni. Az ázsiai csendes-óceáni térség konfliktusa katasztrófát jelenteni a világ egészére nézve, nem csak abban a régióban. Máshol nincsenek ilyen szisztémikus fenyegetések, de nem fogunk tudni a kábítószerkereskedelemmel szemben fellépni Dél-Amerika, Dél-Amerikában vagy az Európai Unióban, anélkül, hogy Brazíliát ne vonnánk be. És Brazília kulcsfontosságú szerepet fog betölteni az élelmiszerbiztonság, az éghajlatváltozás, az energiaellátás tekintetében az elkövetkezendő években. A BIC országok nem jelentik a jövő homogén hatalmi csoportját. Egyikük sem akar egy alternatív világképet felkínálni, vagy komolyabb szerepre, hegemoniára törekedni, de szeretnének beleszólni a nagy döntések meghozatalába, a világ kérdésének szabályozásába, és azt akarják, hogy a játékszabályokat a saját érdekeikhez igazítsák. Végezetül azt mondanám még, hogy ezen feltörekvő országok nagyon jól tudják, hogy ha nem ülnek ott ha valaki nem ül ott az asztalnál, akkor az azért van, mert az étlapon szerepel. Ezt tehát el kell fogadni, de azért emlékeztetni kell őket arra is, hogy ha valaki ott ül az asztalnál, akkor főznie is kell, és el is kell mosogatnia. Ezt követően köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most meghallgatjuk Andrew Smolt, a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a meghallgatás kiváló lehetőség arra, hogy integrált módon próbáljuk végig gondolni, hogy milyen külpolitikai hatásai vannak a feltörekvő hatalmaknak az Európai Unióra. Ahogy az előttem szóló is mondta, nem egyszerű ez a brics kapcsolatos politika. A különböző egymásra ható tényezőket kell vizsgálni azért, hogy meglássuk, hogy hogyan tolódnak el a globális hatalmak, és hogy nincs már lehetőség arra, hogy India, Kína, Brazília, Oroszország és más országokra vonatkozóan nem lehet elkülönítő szakpolitikákat alkalmazni. Néhány elvet szeretnék tisztázni. Európának központi szerepe van a világhatalom elosztásában és gyakorolnia kell ezt a hatást. De ugyanakkor az a lehetőség, a lehetőség már nagyon közel áll hozzánk, a következő években felmül az a kockázat, hogy stratégiailag félreállítják Európát. Második, hogy közös félelmekkel kell, hogy fölvegyük a harcot, a szövetség hiánya és egyebek, de Kína politikai rendszere miatt és gazdasági hatalma miatt különös kihívást jelent. És minden a többi hatalmakkal kialakult kapcsolatunkban szerepet játszik Kína is. Végül, hogy nem lehet egy általános államokkal szembeni szakpolitikát kialakítani, szorosabb partnerségekre van szükség eh, a régióban hatásgyakorló országok számára, és fontos döntéseket kell meghozni, stratégiai döntéseket, és fontos lesz, hogy liberális szabályokon alapuló multilaterális rendszert fönn tudunk-e tartani, vagy pedig egy versenyjellegű nemzetközi rendszer fog kialakítani, amely kevésbé fogadja el az európai értékeket az első témával kapcsolatban. Európa áll a fronton sok szempontból. Az USA szerepe az biztosított, az európaiaknak szavazatokat, helyeket kell ők. A globális rend kialakítása a legnagyobb kihívás. Politikai, katonai, stratégiai egyensúly, ezek mind fontos kérdések az EU számára, és fontos, hogy ne az USA legyen az egyedüli szereplő ezen a területen. A feltörekvő hatalmak szerepe még mindig attól függ, hogy az összekapcsolódó globális rendszer hogyan működik. Piac, biztonságos energiahordozók elérése, közlekedési vonalak, nemzetközi intézmények, és az európaiak még mindig aránytalanul nagy mértékben járnak hozzá. Támogatásokon keresztül, csapatokkal, egyéb nemzetközi szervezeteken keresztüli támogatás és más aspektusból ezekhez a területekhez egyébként a piacokon, gazdaság és olyan technológiai vezető szerepén és katonai hatalmán keresztül Európa jelentősen hozzájárul ezekhez a tortaszeletekhez. Fontos a technológia transfer, az embargóval kapcsolatban, ugye ezt Európa tudja alkalmazni, ezek az országokra, ezeknek a döntéseknek fontos stratégiai hatása van fontos szerepe kell, hogy legyen Európának a globális intézmények vezetésében, kiül ott az asztalnál ezekben az intézményekben. A gazdasági, technológiai vezető szerep, aztán a nemzetközi intézményekben a vezető szerepünk hozzájárulásunk a kereskedelmi világhoz e tekintetben egyre inkább hangsúlyozni kívánjuk a szerepünket, és nem akarjuk elveszíteni ezeket a szerep lehetőségeket. Nem akarjuk, hogy például a G20 volt, a G20-ak volt a legjobb példa erre, hogy nem akarjuk elfogadni a szerepünk csökkenését. Persze bizonyos fontos szerepeknél gyengülünk. Meg tudjuk változtatni ezt a helyzetet, de egyre jobban felmerül az, hogy félre tesznek minket, hogyha nem cselekszünk időben. Második téma, a BRIC országok, ez egy nagyon sok különbséget felmutatott csoport, globális, regionális hatása van bizonyos országoknak, és Európán, USA, Japánon kívül például a Dél-Korea, Mexikó, Indonézia is fontos szerepet fog kapni, Törökországgal is együtt. Tehát ezek nagyon különböző országok sokokból, és ahogy előttem is elmondták, Oroszországnak fontos lesz a szerepe. Ezt is szerettem volna hangsúlyozni a prezentációmban. Persze vannak olyan országok, amelyeknek vannak hasonló jellemzőik. Kína, India, Brazília. Gyorsabban fejlődik, mint a többi fejlődő hatalom ország, viszont az egyfőre jutó GDP még mindig alacsony, és mindig hátra sorolódnak e tekintetben. a saját belső kívásaikkal kell, hogy foglalkozzanak, és ezek a kívások még sokáig fönt fognak maradni. A fejlődő világ, mint beazonosítás, ez egy túl egyszerű megfogalmazás, beavatkozás, szuverenitás, akciók szempontjából ezek nagyon fontos aspektusok. Aztán a vállalás, integrációs vállalások is változtatják a képet, de vannak újonnan feltörekvő országok, amelyek nyugat felé nyitnak, és politikai, gazdasági és biztonsági érdekeiket védeni kívánják, és nagyon ügyesen tudnak mozogni a különböző ellentétes pontok között. Kopenhágában is láttuk ezt Iránnal kapcsolatban például. Az egyik fontos kérdés, hogy fel tudunk állítani egy olyan rendszert, persze legitim érdekeiket el kell, hogy fogadjuk a fejlődő országoknak és a gazdasági szerepüket is, viszont bizonyos hosszú távú globális aspektusokról megállapodásra kellene jutni. A legnehezebb eset Kína egyértelműen. Most azért már a kínaiakkal egyre inkább ö, fokozódik az a lehetőség, hogy vannak közös érdekeink, az értékek tekintetében azért emberi jogok, demokrácia, autoriter állam, ö, és más területeken a kínai politikai rendszer változtatása tekintetében nem fogunk közelíteni. Ez talán a legnagyobb kihívás, tehát a kínai helyzet az összes többi brik országhoz képest. Ez persze nem azt jelenti, hogy Kína olyan döntéseket fog hozni, amely megfelel a mi elvárásainknak, de számolnunk kell Irán, Szudán, Libia esetében a kínai hatalommal. Tehát amikor egy szélesebb körű konszenzusra van szükség, és nem csak nyugati konszenzusra a jövőben. Hogyan tudjuk elérni ezt a konszenzust? Ez az utolsó elem a prezentációban. A swing state terminológia lehet, hogy egy kicsit kegyetlen. India, Brazília, Indonézia esetében azt akarjuk biztosítani, hogy a mi oldalunkra álljanak de valójában fontos stratégiai döntéseket még ezek az országok nem hoztak meg. Hogy egy bizonyos irányba elmozdulnak-e, hogy támogatni fogják-e a szabályokon alapuló multilaterális rendet, hogy a nemzetközi rendszerben milyen módon illeszkednek be, ezekre vonatkozóan még meg kell, hogy hozzák a döntéseket. Most az európai szerepre rátéve fontos döntéseket kell hoznunk a tekintetben, hogy milyen döntéseket hozunk, tehát fontos lépéseket kell, hogy megtegyünk azért, hogy a, ezek az országok támogassák az általunk kívánatos rendszert. Itt befektetés, kereskedem politika, technológia, politikai partnerség a legfontosabb témák. Intenzifikálni kell a politikai konszultációt, stratégiai érdekeiket egyre jobban figyelembe kell venni a következő vezetői generációval jobb kapcsolatot kell kialakítani. Bizonyos esetekben rövid távon ezek a feladatok nem hoznak eredményt, viszont más esetekben vannak olyan esetek, ahol, ahol akár tíz éven át sem látunk eredményt. A szomszédsági politikánk és más partnerségi kapcsolataink során azt látjuk, hogy bizonyos országok kevesebb figyelmet kapnak, Oroszország és Kína esetében. Ugye a legkisebb energiabefektetés most a India, Brazília és Indonézia felé kellene, hogy irányuljon, és hosszú távon nagy valószínűséggel fontos lesz mindez a tekintetben, hogy Kína milyen döntéseket hoz. Végül, hogyha mm, hatékonyan követjük ezt a megközelítést, megerősítjük a kapcsolatunkat az USA-val, Kínával, mindkét ország esetében. Az egyik fontos kérdés, hogy az EU egyáltalán a stratégiai játékban benne van-e. Kína fontosnak tartja a stratégiai szerepet. Az Egyesült Államok szempontjából az EU-t másfajta szereplőnek tekintik, nem tekintik akadálynak, bár néha úgy tűnt az utóbbi időben ez csak egy félig meddig előny. Az igazi előny, hogyha egy jó sync state stratégiát alakítunk ki, akkor ez fogja eldönteni, hogy a mi értékeinket, érdekeinket elfogadják-e. Köszönöm. Bene, apriamo il primo giro di domande. Első kérdéskört akkor megnyitom. Péter leképviselőné a szó. Hvala gospod Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. El kell mondjam, hogy aggódok mostanság az EU miatt, és nem aggódok a BRIC államok miatt. Figyelmesen hallgattam azt, amikor ezen országok stratégiájáról beszélt, az lenne a kérdésem, hogy az elemzések mutatják-e azt, hogy változás állt be a hatalom koncepcióját illetően. Ezek az államok szeretnének ebből részesülni, vagy inkább másképp tekintenek a súlyukra? Hogyan néznek ki az együttműködés ezen országokkal? E Egy kolléga következő. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a fantasztikus előadást. Úgy vélem, hogy mindkét előadó beszélt arról, amit kérdezni fogok. Úgy tűnik, hogy az alapján, amit, amire alapozták az előadók a beszélőket, és az hogy ezek az új nagy hatalmak, ezek nem fognak problémát jelenteni az elkövetkező években. Például, ha megnézzük az államadóságot Kínában, láthatjuk, hogy itt lehetnek gondok a gazdaság szempontjából, és azt is lehet látni, hogy a jelenlegi státusz fog fennmaradni, tehát ezzel kapcsolatban szeretném kérni az önök véleményét Másodszorban, hogyha abban indulunk ki, amit önök elmondtak, akkor ezek a megjelenő regionális hatalmak, ezek gondot jelentetnek a szomszéd. Tehát itt megbillenhet a e, geopolitikai egyensúly, és itt akár háborúk is kialakulhatnak. Önök is így látják-e? Lehetséges-e az, hogy véletlenszerű incidensek, konfliktusok alakulnak ki. Amikor Oroszország, Oroszországról nem beszéltek sokkal, de hogyha megnézzük a világot Európa szempontjából, főként Közép-Európa szempontjából, akkor Oroszország valóban problémát jelenthet, mert a többi nagyhatalomhoz hasonlóan megpróbálja a saját szabályait a szomszédjére ráerőltetni. És azért itt is van egy kis kellemetlen kérdőjel. Most Köszönöm, akkor most lehet választ adni. Ne. Atkins úr éppen most jelentkezett, tessék. Um, um, Elnök úr, Söflény György után van egy kérdés, amit nem tettek még fel, hogyha összehasonlítjuk mindezt az USA-val, akinek valóban egy ilyen imperialista hozzáállása van, és számos konfliktusban részt vesz, vagy erőforrásokat biztosít, akkor ez alapján úgy gondolják el az előadók, hogy a Kína vagy szomszédjaik hasonló irányba fognak-e elmozdulni, vagy már ott vannak-e? Bene, le Rendben, akkor most a két előadó választathat. Ki kezdi? Okay, I'll, I'll try to... Megpróbálom megválaszolni ezeket a kérdéseket. Az első kérdés a kínai gondokra vonatkozott. Egyetértek önnel, nem hiszem, hogy a kínai gazdasági felendülés az fenntartható, mert ez túlságosan függ a világ gazdaságának többi részétől, illetve attól, hogy ez mennyire egészséges, és nem hiszem, hogy a világ többi része ezt fent tudja tartani, és Kína is függ ettől. A kínaiak maguk is azt mondják, hogy az egyetlen, egyetlen lehetőség arra, hogy fenntartható legyen a fejlődésük, az az, hogyha Kínában egy nagy belső piacot fejlesztenek ki. De ehhez két dolog kell. Először is ez azt jelenti, hogy egy nagy szociális biztonsági rendszert építenek ki az emberek számára, ez rengeteg pénzt jelentene, ezt elvennék a befektetésektől. Ezen kívül ez azt is jelenteni, hogy a hiteleket liberalizálni kellene, tehát mindenki számára hitelt kell adni, hogy fogyaszthassanak. Hogyha ezt megteszik, akkor ez azt jelenti, hogy véget ér a kommunizmus is. Nem hiszem, hogy középtávon meg tudják ezt tenni. De ennek nem örülhetünk, mert hogyha Kína lejtőre kerül, akkor mindannyian lejtőre kerülünk, mert nagyon is függünk egymástól. Tehát hogyan lehet ezt az óriási egyensúlyt megfelelően tartani? Ez nem csak Kína problémája, ez mindannyiunk problémája. A probléma az az, hogy hogyan lehet a kínaiaknak azt mondani, hogy tartsatok velünk abban, hogy megoldjuk ezt közösen, mert egyedül nem fog ez nektek menni. És ez már felveti a háború kérdését és Hogyha Kínában van egy probléma, akkor megvan a lehetőség arra, hogy egyfajta nacionalista mozgalom alakul ki. Ez nagyon rossz, mert ez akár háborúkat is jelenthet ezen a területen. Ez teljesen más, mint Brazília. Brazília egy olyan területen van, ahol nincs szisztematikus biztonsági probléma, viszont Kínában igen. Oroszország, mint probléma. Igen, Oroszország probléma, de ez az ország arról, ez a találkozó arról szól, hogy hogyan foglalkozunk Kínával, Brazíliával és Indiával, és azért nem említettem Oroszországot, mert nem ebbe a csoportba tartozik. Oroszországot nem lehet egy lapon emlegetni Indiával, Brazíliával és Kínával. A harmadik dolog pedig a versenyképességről szólt, és együttműködésről, Petárla úr kérdése volt ez. Tehát mennyire versenyeznek ezek az országok egymással, és mennyire működnek együtt. Az attól függ, hogy milyen kérdésről van szó. Nagy a verseny, például Brazília esetében, a brazil iparágak nagyon aggódnak a kínai termékek beáramlása miatt, főként a harmadik országok piacán, ahol Brazília jelen van. Tehát van egy ilyen fajta verseny. India nem annyira versenytársa Brazíliának, tehát attól függően, hogy milyen kérdésről van szó, vannak együttműködési és verseny lehetőségek is. Nagyon fontos véleményem szerint tudni azt, hogy ki kivel versenyez. Mert hogyha Apple vagy a Nike Európában termékeket dob piacra, amit Kínában szerelnek össze, akkor ki versenyez eh, Európával? Kína, az Apple vagy a Nike? Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan működnek ezek az ipari láncolatok, ki szerzi meg a pénzt a végén. Mindenki ismeri az iPod példáját. Az iPodot eh, Kínában szerelik össze, a kínaiak 10%-át kapják meg az, az egész értékének, az Apple pedig a 60%-át. Tehát ki húzza a nagyobb hasznot itt? A Kínából Európába áramló export nagy része az pontos egy ilyen összeszerelési munka európai cégek számára. Egy újfajta termelési geográfiát kell kialakítanunk. Nem lehet azt mondani, hogy egyik ország a másikkal versenyez, ez már nem így működik. A nagy termelési láncok nemzetközileg, nagyon sok olyan ország van, ahol nagyon sok minden történik, és mindenképpen azt kell megvizsgálnunk elsősorban, hogy a gazdaság hogyan működik az egymástól függő gazdaságban nem tudjuk, hogy ez hogyan működik pontosan. Pascal, ami a vto ban nagy kampányt folytat most annak érdekében, hogy a statisztikákat újra értelmezzük, hiszen nem tudjuk, hogy most már ki veszít, vagy ki nyer ebben a nagyon és egymással összefüggő világban. Okay, just to um, come in on, on a few of the... Néhány témára szeretnék csak visszatérni. Először is lineáris jelleg. Igen, föl kell készülni arra, hogy valamelyik országnak a gazdasága törékeny és más irányba mozdul el, tehát több lehetőséget is fel kell mérni. De úgy gondolom, hogy az ellentétes hibát is el tudjuk követni. Ugye fölkészülünk arra, hogy Kína fenntartható nem, Kínában nem fenntartható az eladósodottság, stb. Kína már most egy olyan hatalom, amivel számolnunk kell, ez nem egy jövőbeni kérdés. Igazából hogy egy idő óta várunk arra, hogy két vagy három, mondjuk két évtizeden belül ez az összeomlás bekövetkezik. Föl kell készülni természetesen arra, hogy a gazdasági növekedés akár fönn is maradhat, és hogy jelentősen megváltoztatja mindez a geostratégiai környezetet. Aztán a háborús kockázata kapcsolatban igen, teljesen igaza van. Egyébként már most is ez érvényes, már most is látjuk, két napot töltöttem azzal, hogy a vietnámi korlátozott háborúról tárgyaljak. A kockázat, ahogy mondta, az, hogy elszámítjuk magunkat, az fönnáll, főleg a, ezekben, ebben a régióban fokozódik a kockázat, és talán együtt kell majd élnünk egy bizonyos ideig, mostantól kezdve ezekkel a jelenségekkel. Ugyanezt mondanám azt, hogy miért kerüljük el Oroszországot. Ez egy más kategória, fontos bizonyos aspektusból, amikor ezekre a hintaállamokra gondolunk, orosz konszenzus vagy egyetértés nélkül nehéz a kínai egyetértés megszerezni. De hát hasonlóan, ha hatékonyan tudunk a diplomáciai szinten felépni az oroszokkal szemben, akkor ezekkel a témákkal megfelelő kontextusban kell foglalkozni. Azzal egyetértek, hogy másik dobozban van Oroszország imperialista hozzáállás, hogy milyen hatalommal válik Kína. Nem tudom, hogy ez imperialista hozzáállás-e, de láttunk már eltolódást bizonyos elveknél, például be, nem beavatkozás esetében Kínának igazából globális szinten bizonyos katonai kapacitása van, a közeli országokkal szemben fel tud lépni, és már láttuk azt is, hogy sokszor nagyon aktívan lépnek föl. Ez persze nem jelent feltétlenül imperialista fellépést. Nem hiszem, hogy azt kéne feltételeznünk, hogy a jelenlegi helyzet bizonyos arányosan gyenge pozíció miatt következmények lesznek. A Libia jó példa, a kínaiak nagyon kívánnak téve annak a tének, hogy nagyon sok dolgozó van az országban, diplomáciai vagy katonai úton biztos, hogy hosszú távon fel fognak lépni, de India esetében is katonai hatalomá válhat, meg tudja védeni az érdekeit az egész világban. És akkor itt vissza tudunk térni az első kérdésre. Volt-e egyensúlyváltozás hatalom tekintetében? Úgy gondolom, hogy jelentős volt ez az eltolódás, főleg a pénzügyi válságot követően, és főleg Kína esetében. De úgy gondolom, hogy itt új egyensúlyok alakultak ki, és már most is jelentősek a különbségek a nemzetközi fellépés szintjén az országok között. Az, hogy kinek milyen lesz a jövőben és súlya, az már most kezd kialakulni. Kína esetében már kezd kialakulni, hogy tíz év múlva milyen lesz a súlya. Persze vannak negatív előrejelzések is, hogy Európának milyen lesz a helyzete. Egy bizonyos leértékeléssel már most kezdünk számolni, a tekintetben, hogy mi az a jelenlegi hatalmak szerepe a jövőben hogyha ezeket a dinamikus változásokat nem tudjuk megragadni a közeljövőben, akkor az európai befolyás valójában el fog tolódni, csökkenni fog, még korábban, mint a gazdasági jelentősége. Due dei relatori. Két előadó, Nanne és Isziszőája urak azt kérték, hogy ezekhez a témákhoz is hozzászólhassanak, de Tana kolléga is szót kért. Azt kérem, kérdezem tőle, hogy most akarna hozzászólni, vagy inkább meghallgatná a következő két előadást, és utána tenne föl komplexebb kérdést. Persze tudok várni, elnök úr, mert csak át, általános kérdésem van. Cyril Nanné a szó egy rövid bevezető erejéig. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Németül fogok beszélni. Um, ich möcht... Szeretnék eh, néhány dolgot hozzátenni ehhez. Egy Európai Uniós tagállam szemszögéből, ami ugye a BRIC államokhoz fűződő kapcsolatainkat, illetve a különböző egyes országokhoz való kapcsolatainkat illeti. Először is a BRIC országokkal való kereskedelem egy olyan ország számára, mint Németország, ugye központi fontosságú, ez robbanásszerűen növekszik. Itt 30%-os növekedési rátáról beszélünk Kíniával, Indiával vagy Brazíliával. A BRIC országok most már a világkereskedelem 15%-át teszik ki, és időközben a német külkereskedelem 18%-ban részesedik ezek országokkal kapcsolatokból, tehát gyakorlatilag meg kétszereződött az utóbbi években közös érdekük, érdekek fűződnek ezen országokhoz, ugye mm, a befektetések, a kutatások, az egyetemekkel való partnerségek tekintetében. Egyeseknél ez markánsabb, mint mondjuk Kína, de van, ahol, van, ahol visszafogottabb, minden esetre összekapcsolódnak ezen országok emiatt. Ezek az országok fontos szövetségeseink és partnereink, amikor olyan alapvető kérdésekről van szó, mint az éghajlatváltozás vagy a dohai forduló lezárása. Szeretnék néhány szó erejéig az EU és a BRIC országok kapcsolatrendszeréről szólni egy tagállam szemszögéből. Először is természetesen megelégedéssel nyugtázzuk, hogy az Európai Unió, illetve olyan nemzetállamok, mint Németország stratégiai partnerséget folytatnak ezen országokkal, és azt is látjuk, hogy olyan országok, mint Kína a, a pénztartalékaik, a valutatartalékaik 15%-át euróban tartják, és az India, valamint az EU között a szabadkereskedelmi megállapodásról való tárgyalások folynak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Európa ezen országokkal kapcsolatában nem áll megfelelő helyen egyfelől. Ugye túl sok a stratégiai partnerségünk jó néhány országgal. Lehet, hogy a kevesebb az többet jelentene tehát az lenne a jó, hogyha ezen BRIC országok közül néhányat szemelnénk ki, amelyek különösen fontosak. Másodszorban a különböző európai szereplők között nagy a diszonancia egyfelől, aktív és hatékony a kereskedelmi főigazgatóság, a külügyi szolgálat, a bizottság, a tanács, azonban inkább egymást akadályozzák. Egy nemzetállam szempontjából, mint Németország, azt kell mondjam, hogy ez nem kielégítő, és egyáltalán nem üdvözlendő. Éppen ezért arra törekszünk, hogy javaslatokat dolgozzunk egy megállapodás érdekében, de persze ennek is megvannak a maga határai, úgyhogy ezen a területen még minden bizonyal sok a tennivaló. A brik országok a kétoldalú tapasztalataik tekintetében, hogy az EU-t fontos partnerként tekintik, de egy ilyen partner a nemzetállamok mögött mindig csak egy második választási lehetőség, hiszen nem úgy alakul gazdaságpolitikai szempontból, vagy a kutatások szempontjából, mint ahogyan azt abrikországok szeretnék. Ez egy olyan realitás, amelyet azt hiszem ezzel együtt kell élnünk, és Németország is mindig kényszerül szembenézni ezzel. Felmerül ugye a kérdés, hogy Európa még miért nem jutott el oda, ahol már lennie kellene. És egy harmadik kérdés, amelyet szeretnék érinteni, ez az a kapcsolatos, hogy a brik országok hogyan járnak el az ENSZ-ben. Tudjuk, hogy a jelenlegi konstelláció a biztonsági tanácsban most úgy néz ki, hogy a G4-ek közül három plusz Nigéria és a biztonsági tanácsban vannak, tehát adott egyfajta lendület a BT megreformálásához. Az indiai nagykövet néhány hónapja azt mondta, hogy elérkezett most az áttörés pillanata, és India két év elteltével nem lép ki majd a biztonsági tanácsból. A realitás azonban némileg eltérő, hiszen az ENSZ-en belül ugye az indiaiak és a brazilok összehúznak, Kérdés azonban, hogy ez egy ellensúly a nyugattal szemben, vagy egész egyszerűen védekező álláspontra helyezkednek, és ezzel magyarázható az összetartás köztük. A válasz nem egyértelmű. Annyi azonban biztos, hogy New Yorkban a BRICS országok némileg egy hullámhosszon mozognak, például Líbia kérdésében, de Szíria esetében is, mert a BRICS országok nem érdekeltek abban, hogy az ENSZ BT egy határozatot mondjon ki. De azt is látjuk, hogy India az ENSZ-en belül az együttműködését Kínával elmélyítette, annak érdekében, hogy nyilván Kína bizalmát megszerezze, hiszen Kína vétójoggal rendelkezik, amikor is ugye ezt az ötös keretet bővíteni szeretnék. Aztán ott van a India, Brazília, Dél-Afrika, az IPSA csoport. Egyértelmű, hogy az USA, a BRIC országok súlyát sokkal komolyabban veszi most, mint mondjuk hat hónappal ezelőtt. Például az amerikai kormány azt nyilatkozta, hogy örömmel fogadná, ha a szíriai állásfoglalás megvitatása során a BRIC országok a nyugati tagállamok tervezetét az ENSZ BT-n belül támogatnák. Ezek olyan hangok, amelyeket korábban nem hallhattunk ilyen formában. Összességében véve azonban az enszem belül a, a, az enszem belül két részre oszlik a helyzet a brikországok szemszögéből, és ezt még egy hat hónapos tagság nem lesz képes felülmúlni. Köszönöm. Dini. Köszönöm. Tánok képviselője a szó. Kérem, tegye fel a kérdését. So far has convinced me that the brick... Semmit, amit eh, eddig hallottam, az nem győzött meg engem arról, hogy a BRIC az politikai kohéziót képviselne, inkább csak egy nagy gazdasági blokkot jelentenek, vagy nem is inkább blokkot, hanem országok egy gyűjteményét, akik megpróbálnak gazdasági szempontból eh, főszereplők válni. India és Kína ellenségesek egymással szemben, de hát én ezt érdeklődve figyelem. És szerintem az a legjobb, hogyha nem e, szüntetjük meg a fegyverembargót Kínával szemben. Oroszországnak egy e, hasonló vonás van az EU-ban, ami pedig az, hogy hasonló a demográfiai kilátása, mint az EU-nak. Ez kihat gazdasági szempontból, katonai szempontból is, ez szemben áll Indonéziával, Indiával és Kínával, dél esetében ezt nem tudom. Itt növekedik a népesség. A kérdésem az az, hogy az Európai Unió és a tagállamai és maga az Egyesült Királyság is miért támogatják Indiát Úgy gondolom, hogy a teljes GDP alapján kellene adnunk a támogatást, nem pedig a fejenkénti GDP alapján. A kollégáim itt a parlamentben, illetve a szabadságban is, akik sokkal erősebb politikai Európai Uniót szeretnének, sőt federalistáknak is nevezhetik őket, ők hisznek a politikai Európai Unióban, úgy gondolják, hogy az Európai Unió a multipoláris világban úgy tud túlélni, hogyha sokkal erősebb uniót képvisel. Ezzel egyetetenek a BRIC államok is, mint koncepcióval. A brazíliaiak például úgy tekintenek az Európai Unióra, mint egy állandó partnerre, vagy inkább egyfajta szkeptikus CIA nézetben osztoznak, hogy az elkövetkező tíz évben úgyis vége lesz az egész EU-nak azt láthatjuk, hogy most éppen óriási harc folyik azért, hogy megmentsék az eurózónát. Tehát ez lenne a kérdésem, mit gondol erre? Bene, allora... Rendben. Mora Benavente következik az előadásával. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek arra hívtak föl, hogy egy kicsit más perspektívát világítsak meg. Azt kérték, hogy az EU tagállami megközelítést vezessem elő a brik országokkal szemben. Ezt nagyon szívesen megteszem. Két pontot, két témát szeretnék azért először tisztázni. Az első, hogy amikor brik országokat említek, akkor egy kicsit szélesebb körben fogom őket értelmezni. Nem csak a négy országot tekintem brik országnak, amelyeket a rövidítés lefed. Mexikót, Dél-Afrikát is például le fogom fedni, aztán le fogom fedni azokat a regionális hatalmakat, amelyek részesednek a hatalomban, a hatalom áthelyeződésben, ami a manapság folyik le majd talán a prezentációmat követően meg fogjuk érteni, hogy miért így beszélek én a brik országokról. A másik tisztázandó kérdés természetesen a spanyol megközelítést tudom megvilágítani, hogy milyen a bilaterális kapcsolat a brik országokkal, de az európai ismereteim alapján és a kollégákkal tartott kapcsolataim alapján az a benyomásom, hogy egy sor fővárosra igaz lesz mindaz, amit én elmondok erről a témáról. Akkor most rátérek a témára. A bilaterális kapcsolat az EU tagállamok és a brik országok között. A kapcsolat fontos része minden tagállam kül- külpolitikájának. És itt egy alapfeltételezést kell tennünk, hogyha továbbra is a BRIC-kel való kapcsolatunkról akarom gondolkozni. Ez a feltétel az, hogy az egyes tagállamok külpolitikájának változnia kell, muszáj lesz változnia, hiszen érvénybe lépett a Lisszaboni szerződés. Ez tehát tisztelben kell tartani, tiszteletben kell tartani a tagállamok politikai elképzelését, de mégis az intézményi felállás megváltozott, és így bizonyos aspektusból a külpolitikának változnia kellett, majd meg fogom világítani azt is, hogy milyen aspektusokból. Az intézményi felállással a külpolitikának változnia kell. Milyen mértékben, milyen irányban. A válasz egyszerű. Ahhoz, hogy az Európai Unió egy tiszteletben tartott, megbízható nemzetközi szereplő legyen, emiatt kell változni a külpolitikának. Pontosan erről van szó. A BRIC országoknál erős az a tendencia, hogy ahogy az előttem szóló is mondta, hogy befolyást szerezzenek a nemzetközi hatalmi térképen. nemzetközi szereplők esetében nagyon keveset tudunk mit tenni egyénileg, egyedileg. Mindezt, tehát ezt az igényt felmérve és elfogadva, hogy a külpolitikát változtatni kell az Európai Unióban, hát mit is kell tenni a tagállamok bilaterális kapcsolata szintjén a brik, országokkal. A brik országok nagyon fontos országok, Kínával vagy Brazíliával kialakított bilaterális kapcsolat során többé-kevésbé szinte a teljes külpolitikai képet lefedjük. Van stratégiai kapcsolat, van politikai kapcsolat, van egyre fontosabb kulcsfontosságú gazdasági kapcsolat ezekkel az országokkal, aztán hatalmas lehetőség kulturális területen ilyen méretű, ilyen fontosságú országokkal szinte a külpolitika minden aspektusát le kell fedni. A Lisszaboni szerződése, az, hogy a külpolitikának változnia kell, az, hogy a brikkel kel tartott kapcsolatoknak változnia kell, a fővárosoknak kompromisszumok késznek kell lenniük. Az említett témákon most menjünk végig. Stratégiai kapcsolat, ezek az országok Kína, Brazília, Mexikó kulcsfontosságúak a globális mértékű problémák megoldása területén. Klímaváltozás, lefegyverkezés, ENSZ reform, előttem szóló kolléga utazott, a, utalt a nemzetközi monetáris rendszerre is. Bármelyik globális szintű témánál nem lesz megoldás, akár vita sem lesz, vagy jelentéktelen vita lesz, hogyha ezek az országok nem lépnek be. Teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Uniónak ezekben a témákban az intézményein keresztül kell föllépnie, és csak intézményein keresztül. Sem értelme a jövőben, hogy egy EU-s tagállam nemzeti önálló politikát folytasson, például olyan témában, mint a klímaváltozás, multilaterális fórumokon kell fölépni. Hogyha bilaterális szinten próbálnak fellépni a tagállamok, ez nem csak gyengíti az EU fölépés, hanem egyszerűen irreális a jelenlegi világban. Véleményünk szerint tehát ezek EU-s témák és természetesen közös állásfoglalást kell kialakítani ezekben a témákban. Ugyanez érvényes a regionális konfliktusok esetében. Persze itt a közel-kelet, vagy a hegyi Karabach, vagy a Sahel, vagy a Szomália témája kicsit bonyolultabb. De itt is úgy gondoljuk, hogy az egyetlen lehetséges szereplő a brikkek esetében, a brikkországok esetében, ilyen konfliktusok esetén maga az EU kell, hogy legyen intézményeink keresztül. Két kérdés merül itt föl a regionális konfliktusok esetén mediátorként, közvetítőként föl tud lépni az EU. Ez egy fontos politikai szerep. És nagyon fontos az EU számára, hogy ezt a szerepet vállalja. Ez megerősíti a nemzetközi fórumokon az EU szerepét. Úgyhogy ennek a témának az esetében ezt az utat kell követni, véleményem szerint. Persze van a konfliktusnak egy második aspektusa is, a harci katonai fellépés. Lehet legitim egy nemzeti fellépés, hiszen az ország küldik a katonáikat, a polgári alkalmazatáikat, az eszközeiket a missziókba, de itt is erősíteni kell az EU egységes nemzetközi fellépését politikai kapcsolatok bilaterális szinten. Itt egy kicsit más a helyzet. Itt potenciális konfliktus merülhet fel az EU intézmények és a tagállamok között. Az én véleményem egyértelmű az EU tagállamoknak fontos részletekbe menő lényegi bilaterális kapcsolatot kell tartani, föntartaniuk a brikországokkal. Ennek több oka van de csak egyet mondok, ez a biztonsággal kapcsolatos. Ez a legkevésbé feltárt, de a legfontosabb téma. A Lisszaboni szerződéssel lényeges előrelépést tettünk a biztonság és védelem területén. De senki nem merni azt mondani, hogy, egy, hogy minden tagállami védelmi problémát lefed a Lisszaboni szerződés és úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződésnek nem is volt szándéka, hogy lefedje az összes tagállam összes biztonsági problémáját. Ez azt jelenti, hogy itt a bilaterális szinten kell fölépni, amikor nehéz helyzet alakul ki, szolidaritás lehet várni az EU tagállamoktól, de ennél többet nem. Ilyen helyzetekben mi bármely szakértő azt mondja, és azt fogja mondani, hogy a világ fő, legfontosabb fővárosaival, Pekinggel például, ami az egyik ilyen fontos főváros, két oldalú kapcsolatot kell föntartani. Átláthatóságra van szükség, egyértelmű megfogalmazásra. a tagállamoknak fontos bilaterális kapcsolatot kell föntartaniuk ezekkel a fővárosokkal. Persze ez nem zárja ki az EU szerepét és az EU intézményeinek a szerepét. Elnök úr, ha megengedi, három mondatban szeretnék reagálni az ön jelentésére. A Lisszaboni szerződés lényeges változást okoz, illetve kellene, hogy okozzon a tagállami külpolitikában. Ez mostantól kezdve egy alapjátékszabály. Második megjegyzésem. A brikkekkel tartott kapcsolat során az EU kell, hogy az egyetlen szereplő legyen, amikor globális kérdésekről van szó, például globális kormányzás és egyéb kérdésekről van szó. A harmadik megjegyzésem, hogy a tagállamok fönn fogják tartani, akár el is fogják mélyíteni bilaterális kapcsolataikat a brik országokkal. De ezek a bilaterális kapcsolatok teljes átláthatósággal kell, hogy működjenek az Európai Uniós intézmények tekintetében. Köszönöm. Bene, l'ultimo inter... Rendben, utolsó előadó. Virkel Istiswaja Budura. Mindig megküzdök a nevekkel. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, nagyon kedves, hogy megpróbálta jól kiejteni a nevemet, még honfitársaimnak is ez gyakran nehezükre esik, tehát még egyszer köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, a mai ülésen, is az a FET kollégákkal részt vettek ebben a vitában. Ez egy nagyon helytálló vita szerintem, és utolsóként abban az előnyben van részem, hogy a nagyon fontos dolgok már mind elhangzottak. Megegyezzem, hogy teljes mértékben egyetértek a nagyon hasznos és értékes megjegyzésekkel, amelyek elhangzottak eddig a külügyi szolgálat ázsiai osztályát képviselem, és be kell valljam, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy az EU négy fontos stratégiai partnerével foglalkozhatok, ezek közül ezeket már megemlítették, és gyakorlatilag kettő csak a BRIC tagja, Kína és India, másik kettő Korea és Japán, szintén a stratégiai partnerek közé tartoznak. Egyetértek az elhangzottakkal abban a tekintetben, hogy a BRICS egy nagyon laza csoportosulás, és lehet, hogy a globalizáció kontextusában ez érthető, különböző kihívásokat jelent a globalizáció, és az, hogy egy ilyen csoport létrejön, ez egy opció, lehet egy alternatíva, a regionális és nemzetközi porondon. Ezen országok számára úgy tűnik, hogy tekintettel a méretükre, az erőforrásaikra és egyéb okokból kifőleg úgy gondolták, hogy ez megfelelő így. Arra kértek fel, hogy a tervezésről szóljak. Az EU hatékony kapcsolatok építésére törekszik ezen országokkal, de azt kell mondjam, hogy különböző földrajzi térségek foglalkoznak ezen országokkal, a struktúránk így tevődik össze. A földrajzi körülményekkel magyarázható ez, és ebben a tekintetben azt mondhatom, hogy közös a megközelítésünk, ugyanakkor van egy valami, ami közös. Néhány évvel ezelőtt ha, kezdték el használni ezt a kifejezést, ugye stratégiai partnereknek nevezük ezen országokat, és azt hiszem, hogy Tisztelt kollégáim itt a panelban már említést tettek erről. A mi szemszögünkből nézve, vagy vannak különböző osztályok, amelyek ezen országokkal foglalkoznak, és emlékeztetnem kell arra is, hogy Megpróbáltuk tavaly kidolgozni a stratégiai partnerek jelentését, ezt az egész koncepciót, figyelembe véve az EU külpolitikáját. Az Európai Tanács a stratégiai partnerek közül hárommal foglalkozott, tavaly de, de, decemberben, Kínával és Indiával és ebben a tekintetben biztos vagyok abban, hogy a stratégiai partnerekről szóló vita folytatódik még, és a közeljövőben mások is a napirendre kerülnek, olyanok, amelyek a BRIC informális csoportnak a tagjai, mint mondjuk India és Brazília. Véleményem szerint ez egyfajta informális csoport. A BRIC szerintem egy olyan terepet jelent, amelyen ezen országok nem feltétlenül választás alapján összejönnek, és az egész nemzetközi konfliktusban bizonyos lehetőségeket használnak ki, legalábbis erre törekszenek bizonyos alkalmakkor. Megpróbálnak megállapodásra jutni és kölcsönösen támogatni egymás bizonyos kérdésekben. Szeretném megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy itt ugye regionális és nemzetközi értelemben feltörekvő hatalmakról van szó, és éppen ezért nagyon fontos számukra, hogy tanuljanak egymástól. Megosszák a tapasztalatokat a különböző kérdésekben, a különböző nemzetközi szervezetekben, de megint csak hangsúlyoznám azt a tényt, hogy én úgy vélem, hogy egy tanulási folyamat része ez nagyon fontos, nagy nemzetközi szereplőké alakulnak. Folyamatban van ez, és ez egy tanulási folyamat, amelyben részt vesznek. A múltból a különböző kétoldalú kapcsolatok voltak hatában ezen országokban, mi ezen tapasztalatokra építünk, az EU és a tagállamok kétoldalú eszmecseréket folytattak ezen országokkal, különböző mechanizmusokat hoztak létre, kétoldalú kapcsolatokat ápoltak közép- és hosszú távú projektekben, bizonyos párbeszédet folytató mechanizmusok is léteztek, és ez egyfajta lazán definiált stratégia része, de hát nem vagyok biztos abban, hogy egyfajta csoportot kellene létrehoznunk, és közös stratégiát, amelynek keretében egyfajta blokként kellene kezelnünk ezen országokat. A kereskedelmi és gazdasági kérdéseket mélyebben is lehet tanulmányozni, és tanulmányozni kellene, hogy mennyiben van ezen országok esetében egy közös megközelítés, mennyiben vannak konfliktusos kérdések, például regionális érdekek, vagy inkább nemzetközi érdek különbségek. arra tapasztalatra építünk, amelyet eddig szereztünk, illetve az eddig folytatott tárgyalásokra ezen országokkal. Többé-kevésbé rendszeres csúcs találkozókra kerül sor, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az Európai Uniós intézmények, beleértve ugye a tanács elnököt, politikai üzeneteket dolgozunk tehát ki, és szeretném hangsúlyozni, hogy milyen kitűnő eredménnyel végződött az első látogatás, amelyet az Európai Unió elnöke tett Kínába májusban május közepén. Ez lehetővé tette számunkra egyfelől, hogy a kétoldalú érdekeket megerősítsük Kínával, konstruktívan alakulnak a kapcsolatok, és feltártuk az új mechanizmusok, prioritások lehetőségét, mindazon tapasztalatokra építve, amelyeket a tagállamok szereztek és az együttműködés új lehetőségeit is megpróbáljuk feltárni arra az éves csúcsra való tekintettel, amelyre majd később kerül sor az év során. Ismételten szeretném megjegyezni, hogy maga a szolgálat rendszeres párbeszédet és eszmecserét folytat, és tanulmányozza a korábbi gyakorlatokat. Megpróbálunk tehát egy szélesebb hálózatot kidolgozni a kétoldalú megállapodásokat az Európai Unió és az említett országok között. Tudják, hogy bizonyos esetekben jó eredményekkel végződött ez a folyamat. A BRIC országokon kívüli csoportban ugye egy szabadkereskedelmi megállapodás jött létre a Dél-Koreával. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon hasznos gyakorlat, megfelel az érdekeinknek, és egy jó szabadkereskedelmi megállapodást is kialakíthatunk Indiával, erőfeszítéseket teszünk, tehát hogy előrelépjenek a tárgyalások Indiával. Egyéb fajta megállapodások is léteznek, politikai megállapodások, a különböző partnerség és együttműködési megállapodásokra vonatkozóan, ugye Kínával került sor június közepén egy tárgyalási fordulóra, és vannak egyéb fajta viták is, mint például az emberi jogokról folytatott rendszeres párbeszéd, hiszen tudják, hogy ez egyfajta alapértékünk, és egyes országok számára komoly kihívás, hogy mi hogyan tekintjük az ottani emberi jogi helyzetet. Bizonyos szempontból elmondhatom, hogy mivel ezen a stratégiai partnernek tekintjük, vissza kell térnem a különböző meglátásokra, amelyeket kollégáim ismertettek mindenről. Egyetértek azzal, amit elmondtak. A két oldalú kapcsolatok nagyon kiterjedtek, és a stratégiai partner azt is jelenti, hogy túl lehet lépni a két oldalú kapcsolatokon, főleg ha figyelembe vesszük ezen partnerek méretét. Fel lehet tárni a partnerség egyéb lehetőségeit ezen országokkal, meg lehet nézni, hogy hogyan tudnak az elvárásoknak megfelelni. Elmondhatom, hogy számos alkalommal, ami ugye az én osztályomhoz tartozó országokat illeti, ugye Ázsia, nagyon fontos partnereink vannak ebben a térségben. A kérdés az, hogy hogyan találjuk meg a megfelelő módját annak, hogy bevonjuk őket az együttműködésbe. Ugye Kína annyira nagy és annyira sajátos, hogy külön megközelítést kell találnunk arra vonatkozóan, hogy Kínát magunkhoz közelítsük. Ugye elhangzott Afrika is, Afrika, koreai félsziget, Irán, Latin Amerika. Nagyon jelentőségteljesnek tartom ezt, nem csak azért, mert például amikor sor került a Líbiában dolgozó munkavállalók kimentésére, ugye ott felhasználtuk az új kapacitásainkat, és láthattuk egy új feltörekvő hatalom fellépését is. Ugyanígy fontosnak tartom azt, ami a regionális politikával kapcsolatban elhangzott. Vannak ugye olyan régiók, amely, amelyekben ezen országok hagyományosan nagy súlyjal bírnak. És fontos az, hogy ezen partnereket hogyan ítélik meg. Nagyon fontos partnerekről van tehát szó, és éppen ezért ezen régiók vonatkozásában konkrét politikákat kell kidolgozni. Peter Mendelssohn-t idézném, aki néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy az, hogy a jövő világát hogyan tudjuk alakítani, ez nagymértékben függ attól, hogy hogyan kezeljük Kínát. Megfelelő kapcsolatra kell törekednünk tehát ezzel a partnerrel is. És azt is szeretném még megegyezni, hogy mi hogyan, tekintjük a, hogyan tekintünk a hosszú távon ezen országokra, ezen partnerekre. Őszintén szólva, nagyon érdekes kérdéseket hallottunk eddig, és szeretnék majd én is részt venni a vitában. Végezetül még arra emlékeztetnék, hogy Tavaly Van Rompuy úr azt mondta, hogy vannak ugye stratégiai partnerségeink, most stratégiára van szükségünk. Hát az igazság az, hogy erre szükségünk van, és nagyon örülök annak, hogy itt lefolytathatjuk ezt a vitát az AFED bizottságban, és számítok arra, hogy tanulok az önök politikai bölcsességéből és a hatékony iránymutatásukból. Köszönöm. Első hozzászóló Kellem képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindannyiunk számára. Rendkívül izgalmas volt ez a vita, és nagyon sokat is tanultunk ebből mindannyian. De a fő kulcs szó itt a kölcsönös függőség, senki nem tudja ezt elkerülni. A válasz erre csak a megnövelt együttműködés és koordináció lehet. A BRIC országok is tudják ezt, hogy egyre növekvő szerepük van a világ gazdaságában és politikájában. A kérdés az, hogy hogyan tudunk mindezzel bánni, a megnövekedett együttműködés és koordináció lehet az alapja annak, hogy a nemzetközi politikában is a jogállamiságot növeljük, vagyis hogy nagyobb legyen az átláthatóság, egyenlő esélyek legyenek, kölcsönösség legyen, és csökkenteni lehessen a korrupciót. A másik mód az az, hogy megpróbáljuk megnövelni a politikai és katonai szerepét minden feltörekvő országnak, és itt egyértelmű a megosztottság Kína, illetve Oroszország között. És itt ez, ez szemben állnak Indiával, illetve a BRIC többi országaival. Ami az EU reakcióját illeti, és Small úr is említette ezt többször, a lehetőségeket emlegette Small úr, és ezek nem lesznek sokáig meg. Az EU-nak az a kérdés, hogy hogyan tud koordináltan fellépni, Úgy gondolom, hogy a spanyol kollégánk egy nagyon jó megfogalmazást alkalmazott itt, a bilaterális kapcsolatoknak átláthatónak kell lennie, sokkal jobban átláthatóbbá kell tenni ezeket, mert különben az EU nem tudja, nem tud megfelelni a globális szerepének és a szavahihetőségének. Még egy kérdés, ez az, hogy van-e megfelelő politikai, gazdasági motiváció annak irányába, hogy hatékonyabban együttműködjenek, és az Európai Unió fel tud -e jobban lépni, kor, jobban koordinálva fel tud -e lépni. Oroszország nem tartozik a brik országok közé, mert Oroszország önmagában értelmezendő. Van Orden kolléga a következő, tessék. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak. Volt egy kis eltérés a nézetek között, és én ezt üdvözlöm. Egy kicsit azért összezavarodtam, de Loventez úr hozzászólása miatt, mert nem igazán tudom, hogy mire is gondolt pontosan. Egyrészt rannan azt hallhatjuk, hogy a közös kül- és biztonságpolitika tartalma csak az lehet, amit a tagállamok beletesznek, tehát nincsen saját élete ennek, ezt eh, igazából a tagállamok alakítják de ön pedig azt mondja, hogy más részről a Lisszaboni szerződést követjük, ez életben van, és ennek igazán igazán nincsen ö, népszerűsége Európában, tehát ne áltassuk magunkat. A tagállamoknak most már kötelező megváltoztatniuk a külpolitikájukat Európában a Lisszaboni szerződés miatt, vagyis egyfajta közös kötelezettség van rajtunk tehát ez a két elem azért eléggé ellentmondó egymással. Itt ezt szeretnék egy kis magyarázatot itt, hogy ön mit gondol erről. Ez az is érdekel, hogy Németország mit gondol a bilaterális kapcsolatokról. Nem tudom, hogy ők mennyire támogatják. Nagyon lelkesek a közös biztonságpolitika kapcsolatban a libéjai fellépés is megmutatta azt, hogy mennyire üres a közös biztonság és védelmi politika nem is létezik igazából. Amit megpróbálunk tenni, az az, hogy megpróbálunk megfelelni az eseményeknek, és a közös biztonság és védelmi politikában arra próbáljuk rávenni az usa és másokat is, hogy humanitárius missziókat támogassanak Líbiával kapcsolatban. Senki nem szerette volna ezt, mindenképpen megpróbálták volna a tengeri embargót fenntartani, de senki nem akarta. A NATO megjelent, a probléma szerint az az, hogy csak a tagállamok a NATO tagállamok fele járul hozzá ehhez a misszióhoz, és mindig megzavarják ezt más opciók. A kérdésem az az, hogy mi a kapcsolat a kereskedelmi politika és a külpolitika között. Történelmi szempontból az országok gyakran ezt a két kérdést szétválasztották. Hogyha meggondoljuk, mi történt az első világháború előtt, Nagy-Británia Németországtól vásárolta a muníciók számára a kémiai anyagokat, és sőt, még a háború kezdetén is tartott ez. Számos más történelmi példát lehetne felsorolni, de a kérdés az az, hogy mi a kapcsolat a külpolitika és a politika. Grazie. Köszönöm, Fanorden képviselő úr. Zseri. Képviselő úr következik. Köszönöm, elnök úr. E, z mówców pan Wiorel e, Budura powiedział bardzo interesującą... E, az egyik előadó egy nagyon érdekes összefoglalót adott a helyzetről. Azt mondta, hogy stratégiai partnerségi kapcsolataink vannak sok BRIC országgal, és hogy most ki kell dolgoznunk egy igazi stratégiát. Hogyan járjunk el ebben a témában? A konzultáció a mai meghallgatás alapján az a vélemény vagy benyomásom alakult ki, hogy igazából defenszív helyzetbe kereltünk, hiszen, kerültünk. Próbálunk közös jellemzőket találni ezen országok között. Azt mondtuk, hogy Oroszország nem tartozik valójában a csoporthoz, viszont potenciális lehetőségei miatt és egyéb okokból mégiscsak ebbe a kontextusba tartozik. Aztán azt is látjuk, hogy maguk az országok nagyon jól tudják, hogy milyen helyzetben vannak, milyen lehetőségeik vannak, hogy egyre gyakrabban szeretnék hallatni a hangjukat, és nem csak konkurenciát jelent ez, bár sokszor ez a leginkább látható. Nagyon érdekes volt, amit Iszisziója Budóra úr mondott. Találkoztam Lengyelország kínai nagykövetével. Nagyon érdekes volt ez a találkozó. A 80-as években történt ez, és az egyik miniszterelnök, kínai miniszterelnök arról beszélt, hogy milyen lehetőségei vannak a országának. A nagykövet úr kérdésére adott választ. A miniszterelnök amikor azt kérdezték meg, hogy száz év múlva milyen helyzetben lesz az ország, akkor azt válaszolta a miniszterelnök, hogy az országunk nem fejlődik. A 80-as években ez egy nagyon fontos válasznak számított, hiszen pontosan azt mutatta, hogy milyen érdekei vannak Kínának. Az akkori Kínának, az akkori kormánynak, ez egyértelműen mutatja, hogy milyen változások történtek. Egyébként más parlamenti szakbizottságban is szó van erről a témáról, de itt az AFED-ben is ez egy nagyon fontos téma. A beszerzés, alapanyag beszerzés biztonságáról, ha gondolunk, a a különleges anyagok nagy százalékban, 80 százalékban Kínában találhatók. Itt nagyon fontos a modern technológia alkalmazása. Aztán jelentős a valuta tartaléka Kínának, jelentős az alapanyag készlete is. Mondanék egy másik példát is, például energiaforrások. Gondoljunk Oroszországra e tekintetben, hogy arra az energiapotenciára, amit Brazília képvisel néhány év múlva lehet, hogy Brazília gáz kitermelés és kőolaj kitermelés szempontjából fontos országá fog válni. És természetesen gondolnunk kell az emberi potenciálra, és persze Oroszország kivételt jelent, mert demográfiai helyzete az inkább Európához hasonló, ugyanakkor a többi országban fontos és érdekes tendenciákat látunk. Az legutolsó jelentés alapján, demográfiával foglalkozó jelentések alapján azt láthatjuk, hogy a BRIC országok demográfiai helyzete a következő években például India esetében változni fog. India első helyre kerül, Kína második helyre kerül a lakosság szám tekintetében, harmadik helyen Nigéria lesz, nem is beszélünk róla, pedig Nigériában hatalmas a demográfiai potenciál, és ez energiapotenciálhoz kapcsolódik jelentős alapanyagkészlettel is rendelkeznek, úgyhogy lehet, hogy ez is meg fogja változtatni a világképet. Lenne egy kérdésem az előadókhoz. Melyik ország fog vezető szerepet játszani ezek közül? A demográfiai helyzet változik, ahogy mondtam. Krízis helyzetek is kialakulhatnak. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy ezen országok közül melyik ország fog vezető szerepet játszani? És lenne még kettő kérdésem is. Ezek a kérdések arra vonatkoznak, hogy az EU-nak milyen kapcsolata lesz a brik országokkal. Stratégiai partnerségi kapcsolatunk van ezekkel az országokkal, új kereskedelmi megállapodásokon dolgozunk, és az tapasztalatunk alapján azt mondhatjuk, hogy a kereskedelmi megállapodások tekintetében egy bizonyos deficit lépett már föl, kereskedelmi deficit, gondoljunk a Mercosurra, Mercosurra, pedig van megállapodásunk ezzel a régióval. És az emberi jogi kérdéseket sem tehetjük félre, az emberi jogi standardok, demokratikus standardok. Ezek a standardok milyen mértékben kell, hogy szerepet játszanak a adott országokkal kialakított kapcsolatunkban. Köszönöm. Utolsó hozzászóló, Landsbergis kollega. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Pusztán egy megjegyzésem volna a BRIC vagy BIC csoportról, mint új világ szereplőről. Ugye gyakran feltörekvő gazdaságoknak nevezzük őket amelyek a globális porondon egyre nagyobb befolyással bírnak, de csak feltörekvő gazdaságként szokták őket tekinteni. Ez azonban nem teljesen helyes így. Persze, ha a gazdaság Marx mellett mindenható, akkor ez pompás, de vannak azért más kérdések is, amelyek mérvadóak, és amelyekről Zsip kollega említést tett, ugye az emberi jogok például. Szeretném, hogy ezeket is figyelembe vegyük, és szeretném, hogyha feltörekvő demokráciákról beszélnünk. Ketten ezek közül nagy feltörekvő demokráciák. Indiát ugye mindig egy jelentős demokráciának nevezzük. És persze szeretnénk, hogyha a demokratikus világhoz tartoznának, és azt erősítenék. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez rendkívül fontos a jövő szempontjából. És ezt nem szabad egyfajta dualista lelkesedés miatt figyelmen kívül hagyni. Vegyük figyelembe azt, hogy mi az, ami, ami létezik, és mi az, amit jelentősebbnek tartunk. Bene, grazie. Allora, le... Köszönöm. Válaszadás. Nán Benavente és Budúra urak ilyen sorrendben. Thank you very much. I would... Köszönöm szépen. Van úr kérdésére térnék eh, vissza. A német eh, kormányban gyakran foglalkozunk azzal, hogy milyen kapcsolat a kül- és a kereskedelmi politika között. Mi történik akkor, hogyha jók a kereskedelmi viszonyok, többlet is van, és mi történik akkor, hogyha ezeket szeretnék bevonni olyan kérdésekbe, ezeket az országokat, amelyeket nem szeretnének. Például az emberi jogok kérdésében. Az a tapasztalatunk, hogy a megfelelő gazdasági kapcsolatok alapját képezhetik annak a befolyásnak, amit kifejthetünk a más politikai területekre, főként az emberi jogok területére. Persze itt is vannak határok, de főként a kínai barátaink nagyon is figyelnek akkor, amikor az ő érdekeikről van szó, hogy nekik a adásban van érdekük, a befektetésben van érdekük, hogyha bármilyen fajta Európa által felkínált eh, lehetőség megtanulásáról van szó. Hogyha erről van szó, akkor sokkal inkább meghallgatják a kellemetlen kérdéseket, sőt még az európai politikusokat, például Angela Merkel is meghallgatják ezekről a kérdésekről, hogy hagyják, hogy erről beszéljen a nyilvánosság előtt. A kínai barátainkkal úgy tárgyalunk, hogy mindenki elmondja a saját kívánalmát, és van egyfajta párbeszéd közöttünk. Ez nagyon fontos, ezt az Európai Unióban is meg kell tanulnunk. Ilyen módon kell fellépnünk, mert különben nem lesz semmilyen fajta párbeszéd, csak monológusok lesznek, vagy még az sem lesz. Visszatérve az emberi jogokra, a legtöbb európai országban, és főként nálunk, ez nagyon fontos aspektus. Mi foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, szeretnénk is foglalkozni ezekkel, és szeretnénk kihatással lenni erre a kapcsolataink során. Ez egy mindennapos harc, és csak akkor lehet sikeres, hogyha vannak megfelelő érveink, és valamit tényleg fel tudunk mutatni. Hát ez a valósága a kínai kapcsolatoknak. De igazából Indiával is ugyanez a valóság. Utolsó pontként Szeretném megválaszolni Kelem úr kérdését. Igen, a BRIC országoknak nagyon nagy politikai, gazdasági motivációjuk van annak irányába, hogy kapcsolatban legyenek az EU-val és tagállamaival. Azt látjuk, hogy az EU-val fenntartott kapcsolatuk az előnyt élvez a brik országoknál, tehát például Kína is előtérbe helyezi ezt, de ez a kapcsolat csak annyiban lehetséges, amennyiben van egyfajta érdek. Az EU tagállamok is érdekeltek Kína irányába, Indiával ugyanez a tapasztalatunk. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Ami a kérdés első részét illeti Van Orden úr első kérdésének első részét, megpróbálom a kérdést inkább másképpen megközelíteni. A Lisszaboni szerződés által ugye nem változtattuk meg az Európai Unióban a politikák kidolgozását. A külpolitikát sem másképpen alakítjuk azóta, hanem ami megváltozott, az, az a politikai intézményi keret, amelynek keretében a világ elé tárjuk ezt a politikát. Az emögött meghúzódó ok, nem hiszem, hogy ez föderalista vagy vagy bármilyen, én másképpen vélekedek erről. Úgy gondolom, hogy az emögött meghúzódó ok az az, hogy egy többpólusú világban jobban érhetjük el a célinkat, hogyha egységes álláspontra helyezkedünk, és egy valaki képvisel bennünket. A különálló tagállamok a külpolitikájukat ennek fényében kell, hogy kiigazítsák. Hogyha elfogadtuk ezt a szerződést, amely által teljes körű képviseletet biztosít a az általunk jóváhagyott külpolitika, és ebben az esetben ugye két ember képvisel bennünket, és egyidejűleg létrejön ugye ez a struktúra, a külügyi szolgálat, amely ezen politika végrehajtásáért illetékes, akkor az embernek ehhez kell igazítania, az különböző országoknak ehhez kell igazítaniuk a külpolitikájukat, hiszen a tagállamok számos kérdésben már nem játszanak releváns szerepet. Az ön hazája állandó tagja a BT-nek, tehát a nemzetközi kérdésekben van e, álláspontjuk, de ez nem mondható el a többi tagállamról. És az a kijelentés, hogy a tagállamoknak ki kell igazítaniuk a külpolitikájukat a Lisszaboni szerződés hatályba lépése miatt. Ezt itt magától értetődőnek vesszük, de számos fővárosban ezt nem veszik magától értetődőnek. Tehát többen úgy vélekednek, hogy megvárják, hogyan alakul ez, kivárják azt, hogy a külügyi szolgálat vajon hogyan működik megvárják, hogy az Európai Unióra nézve ez a fenyegetés hogyan alakul. Ennek semmi köze a külpolitikához. Tehát ez az álláspont, ez a kivárás, ez összefügg azzal, hogy a Lisszaboni szerződés a külpolitikára milyen hatással van. Tehát arra következtetésre jutottak a fővárosokban, hogy a külpolitikát ki kell igazítani. A regionális konfliktusokban azonban a külpolitika addig terjed, ameddig itt konszenzust érünk el. Ezt követően ugye nincs nemzeti politika, mert ha erre törekszik valaki, akkor aláássa azt, ami itt folyik. Köszönöm. thank you. Uh, frankly, I believe... Köszönöm, őszintén megmondom, hogy a kérdések mutatják, hogy nagyon jól értik a kihívásokat, amelyek előttünk állnak több aspektusból is. Emlékeztetnék csak arra, hogy a BRIC tagokkal kapcsolatban mi hangzott el, vagyis hogy egyre láthatóbbak a regionális és nemzetközi szinten. És ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a bilaterális agendánk egyre jobban kell, hogy azzal foglalkozzon, hogy hogyan tudjuk pozitívan fogadni az ambíciójukat, hogyan tudjuk ösztönözni a nemzetközi fellépésüket, hogyan tudjuk fokozni a felelősségérzetüket, hiszen sok forrásuk van, a domestikus, a otthoni források is, és hogyan tudnak szerepet vállalni nemzetközi szinten. Ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy Kína bizonyos megfigyelők szerint nehézkes nemzetközi partnernek volt tekinthető, de az utóbbi évtizedben és a legutóbbi időkben ugye sikeresen megszervezték 2008-ban az olimpiai játékokat, megízlelték, hogy mit jelent az, hogyha másképpen viselkednek, és hogyha vállalásokat tesznek a bizonyos nemzetközi intézményi reformok során. Jobban tudják, mint én, jó magam, hogy mennyi probléma mert föl a pénzügyi-gazdasági válság miatt, hiszen egyszer csak Kínát ez fölfelé nyomta, és hirtelen Kína jel jelentős nemzetközi elvárásokkal szemben találja magát. Sok új témával kell, hogy foglalkozzanak otthon is, de nemzetközi szinten is, például az árfolyam kérdése. És ebből az aspektusból azt kell, hogy mondjam, hogy az EU számára, a tagállamok számára többször, több alkalommal, és a BRIC tagok g 20 való belépésével együtt talán egy új kép alakul ki, és ott lehet egy bizonyos befolyásunk. Persze ez az önök feladata, hogy az EU képviselete az túlzott a g vagy nem elég jelentős a g 20 Minden esetre a szolgálat szempontjából mi úgy gondoljuk, hogy a G20 az egy jó eszköz a ezen országok bevonása tekintetében. Regionális szinten úgy gondolom, hogy egy sor olyan téma van, ahol megfelelő válaszolásokat tudunk elérni a tagá- ezen államok részéről. És nagyon helyes az a megjegyzés, hogy fontos forrásaik vannak, és ez nem csak a nemzetközi és regionális piacokat befolyásolja, hanem hozzájárulnak a nemzetközi rendszerek kialakulásához, a költségek alakításához. Hogyha holnap valamelyik brikország, persze elsősorban Kína mondjuk bejelenteni, hogy meg kétszerezik, meg háromszorozzák bizonyos import termék bevitelét, akkor sok problémát okozna a nemzetközi piacon milyen helyzetet kell, hogy kialakítsunk saját számunkra. Koordinációs feladatot kell, hogy vállaljunk bizonyos csatornákon keresztül, és ez előnyös lenne a tagállamok számára, de az egész világ számára is. Végül az emberi jogokkal kapcsolatban meg vagyok győződve arról, hogy ezekkel a fontos nemzetközi partnerekkel kicsit módosítanunk kell, vagy talán teljesen meg kell változtatnunk a nyelvezetet, Hatékonyabban kell, hogy fölépjünk azért, hogy jobban és megfelelőbben sikerüljön érvényesítetni az érdekeinket az emberi jogi helyzet tekintetében ezekben az országokban. Ahogy nagyon helyesen néhány előadó megjegyezte, sok minden forog kockán, és sokszor ezek a partnerek szerepet akarnak kapni azt akarják, hogy egyenjogú partnerként kezeljék őket, sőt, akár, hogy fontos szereplőként kezeljék őket. És ebből a szempontból a régi olvasat, a régi kapcsolat alakítás, ami évtizedekkel ezelőtt, vagy akár még a régmódban is esetleg megfelelően működhetett, úgy gondolom, hogy nem, nem vagyok már arról meggyőződve, hogy ezek megfelelő célt értek el. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés követően van egy új eszköz, új csatornák vannak, és sor olyan modell van, amelynek a segítségével el tudjuk fogadtatni, el tudjuk juttatni az üzeneteinket, nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre, hiszen a mi társadalmunk működése során sok csatornát alakítottunk ki, amelyeken keresztül a partnerekkel tudjuk a kapcsolatot tartani. Civil szervezetek, egyetemek, elméleti intézmények, sok olyan eszköz van, amelyel segíteni tudjuk, hogy fejlődjön a társadalom ezekben az országokban, és hogy fogadják el a mi értekeinket. Köszönöm. Allora, l'ultima replica. Utolsó válasz Valadao úr eh, részéről. Szeretném megválaszolni Tenok úr kérdését. Az első dolog az az, hogy a támogatás India részére, vagy Kína részére csak egy töredék. És egyetettek önnel abban, hogy nem kell már több állami támogatás, de ahogy azt ön is nagyon jól tudja, a támogatás ezért az nem a filantrópiáról szól, ez egyfajta kihatás is jelent. Hogyha segítséget adunk, támogatást adunk a partnernek, akkor egyfajta befolyással is lehetünk. Tehát most nem arról van szó, hogy adjunk-e támogatást, vagy ne, szerintem. A második kérdés az az, hogy az EU az valami állandó dolog lesz, vagy pedig ez majd megszűnik. Tudom, hogy sok BRIC ország ezt állandónak tekinti. Brazília számára állandó partner lesz az Európai Unió. Ez nem jelenti azt, hogy európai nagy hatalom lenne. Brazíliának nagyon sok kétoldalú kapcsolata van az EU tagállamaival, beszéljünk befektetésről, oktatásról vagy technológiáról. Brazília számára az EU két dolgot jelent. Egyrészt kereskedelmi politikát, illetve szabályozásokat. A kereskedelmi politika kapcsán azt mondtuk Brazíliában, hogy az EU és az USA között az a különbség a kereskedelmi politikában, hogy az USA az egy tigris, kiszemeli az áldozatot, körbeveszi, és amikor nem figyel az áldozat, akkor jól beleharap. Az Európai Unió egy kedves kis víziló, With a big smile, little... aki kedvesen mosolyog, és, és több napig csak eszik, eszik, eszik, és amikor nem figyel az áldozat, akkor szépen rátelepszik. This is the way we see it. Hát mi így látjuk Európát, és ezért van az, hogy a REACH rendelet például, hogyha ezt megnézzük, akkor az önök rendeletei mindig univerzálissá válnak, Azonban egyre inkább nehezebbé válik ez, mert a többiek is reagálnak erre, mi is reagálunk. Mi azt mondtuk, hogy mi nem teszünk semmilyen rendeletet a mi részvételünk nélkül. Úgy gondolom, hogy együtt kerültünk bele ebbe a nagy gazdasági válságba, ezzel az egymással összefüggő világban, és hogyha az Európai Unió itt veszít, akkor a brik országok is veszítenek, és hogyha a brik országok veszítenek, akkor az Európai Unió követi őket. A 20. században volt egy megoldás az ilyenfajta rendszerszerű problémákra ez a háború volt. Ez nagyon sok tőkét pusztított el, nagyon sok embert pusztított el, utána pedig a gazdaságot vissza lehetett helyezni a helyes kerékvárásba. On, on that. So it, it, the only... Most ez már nem működik, az egyetlen, egyetlen dolog, ami maradt, az az együttműködés, és tudjuk, hogy ez hogyan nézhetne ki a lengyel képviselő is feltett egy kérdést, hogy ki lesz a vezető. Senki, senki nem lesz a vezető, és ez a probléma. Akik vezetni fognak, azok azok, akik garantálni tudják azt, hogy garantálni tudják a közjavakat ahhoz, hogy ez az egymástól a függőség még egyen működjön. Hát jelenleg ez az USA, aki ezt tudja garantálni, akár tetszik, akár nem, tehát ők tudják ezeket a közjavakat garantálni, az Európai Unió nem tudja ezt, Kína, Brazília, ki, India nem tudják ezeket garantálni, nem akarják, tehát ezzel szembe kell nézni. Van Orden úr kérdése, kül- és kereskedelmi politika, ezek egymáshoz kapcsolódnak. A külpolitika mindig is a nemzeti érdekekről szólt, vagy akár az EU érdekeiről, hogyha az EU-ban gondolkodunk. Hogyha külpolitikát szeretnénk kereskedelemmel együtt, akkor tudnunk kell azt, hogy mik a kereskedelmi érdekeink. És ez nem mindig könnyű. Mert hogyha az egyik szektort megvédjük, akkor ez nagyon negatív lehet egy másik szektor számára. A kereskedelmi politika tulajdonképpen az a lobbisták érdekeinek kiegyensúlyozása. Ezt mindig a legprotekcionistább kisebbségek irányába mozdítják el, tehát a külpolitika az nem ilyen volt. Most azonban már kezd ilyenné válni. És ez probléma a külpolitika számára, akkor, hogyha a lobbisták befolyásolják a külpolitikát, és ez a helyzet most mert a globálisan egymástól összefügg, egymással összefüggő ö, országban a kormányok most már elveszítik hitelüket, az emberek nem hisznek abban, hogy a kormányok meg tudják oldani a problémáikat. Mit tehetünk? Visszatérhetünk arra, amit Lenzbergis úr mondott a demokráciáról. Valóban a demokráciában van egy hézak, és nem tudjuk, hogy mit tegyünk ezzel. Utolsóként Kellem úrnak válaszolnék, a jogállamiság növelése egyértelmű, hogy egyetértek önnel. Az egyetlen probléma az az, hogy az indiaiak, a kínaiak, a braziliaiak nem annyira, mert vezetők részt vesznek ebben, de ők úgy gondolják, hogy a jelenlegi szabályokat úgy hozták létre, hogy őket nem kérdezték meg. Tehát a, azt mondják, úgy érzik, hogy rá akarják erőltetni a szabályaikat. Tehát ez egyfajta dilemával állunk szemben. A kérdés az az, hogy tényleges részvételt kérünk-e, és felelősséget azért, hogy több hangot adhassunk nekik. Nem tudjuk, amit kellene tennünk. Ez egy politikai választás, amit meg kell tenni. Nagyon bizonytalan időket élünk, és úgy gondolom, hogy a válság sok mindenhez vezethet, akár háborúhoz is, akkor ha nem teszünk semmit, akkor tényleg a káosz is teljes mértékben elképzelhető. Eccezionalmente. Valóban. Szalafranka úr kivételesen be van ajánlva, ezt mindenki tudja, úgyhogy megkapja a szót kivételesen. Köszönöm, elnök úr! Elnézést kérek, hogy egy kis késéssel érkeztem. Egy másik ülésen kellett részt vennem. Szeretnék gratulálni a meghallgatás szervezőinek, és szeretnék gratulálni a tisztelt vendégeknek is, nagyon érdekes előadást tartottak. Sajnos az ülés elején nem tudtam meghallgatni Vajedao professzor úr előadását, de hát ismerem őt, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy az ő prezentációja is szokás szerint kiváló volt. Van egy olyan téma, ami igazán aggaszt bizonyára ismerik azt a nagyon érdekes tanulmányt, amit a globális befolyásról készítettek. Ebben az szerepel, hogy 35 év múlva a világgazdasági tengely az Atlanti óceánról elhelyezedik a Csendes óceánra, Indiai óceánra. Jelenleg az egyetlen szuperhatalom az Egyesült Államok. Persze ott van Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Kína, Japán, Oroszország is, nagyon érdekes adatok szerepelnek ebben a tanulmányban az EU-s tagállamokról. Például Ausztria esetében az szerepel, hogy kétszer annyi bevándorlót fogad, mint Brazília. Aztán Dániában a kereskedelmet meghaladja a szolgáltatás, Szlovéniában Szlovánia a sportversenyeken sok érmet szerez, és Görögország Afrikában több tudományos publikáció jelenik meg, mint Dél-Afrikában. Persze ezek részletkérdések, hiszen a lényeg az, hogy milyen tendenciákat látunk. Kis EU-s tagállamok ezek, amelyeket említettem. A nagyobb államokat, ha megvizsgáljuk, lehet, hogy ezek az adatok még egyértelműbbek lennének. Lenne egy kérdésem, tudom, hogy jól ismerik a Mercosuros megállapodás kérdéseit is. Ugye a 2012-es költségvetés felülvizsgálatával most foglalkozunk, EU-s költségvetés felülvizsgálatával, csökkenteni kívánjuk az alapokat, például Brazília és más ország támogatását, azért, hogy ezeket a pénzeket az észak-afrikai országok támogatására fordíthassuk. Nagyon jól tudjuk, hogy a brik országoknak igazából lehetőségekre van szükségük, és társulási egyezmény keretében ez működhet. Gondolják-e, hogy a költségvetési csökkentés ezen földrajzi területek esetében jó jel adnak el, jó jelet adnak el, jó üzenetet adnak el a brikországok, Brazília, Ázsia számára, vagy pedig az EU-nak jobban oda kellene figyelnie ezen országokban bekövetkezett fejleményekre, és nem kéne csökkentenie ezeket az egyébként is szimbolikus szintű támogatásokat. Én allora la risposta. Válasz Valdao professzor részéről. Nagyon nehéz ez a kérdés. Egyrészt nagyon jó jel, hogy Európa foglalkozik valóban azzal, hogy mi történik Észak-Afrikában, és komolyan veszi az ottani eseményeket. És esetleg ezek az országokkal, észak-afrikai országokkal jobban fog alakulni a kapcsolat. Az úgynevezett arab tavasz esetén remélhetőleg ugye pozitív változások fognak bekövetkezni, és ehhez jó az Európai Uniós föllépés és üzenet. Szimbolikus szinten, szimbolikusan azt mondjuk, hogy Brazília, Mexiko, stb. többi ország nem kap több támogatást. Tehát igazából Brazíliának, Mexikónak nem támogatásra van szüksége, hanem együttműködésre, kereskedelmi lehetőségekre, közös felépési lehetőségre, például Afrikában, együttműködési lehetőségekre, mondjuk háromszög felállásban, úgyhogy nagyon sok mindent tudunk együtt megtenni ezekkel az országokkal. Európa problémája konkrétan Brazília és Mercosur országok esetében az, hogy a tárgyalások folynak, és amikor azt látjuk, hogy az amerikaiak az amerikaiak az etanol támogatást megszüntetik, mindenféle okokból, és így a brazilok eh, Egyesült Államokba tudják majd exportálni az etanolt, hát Európa ezzel nem ért egyet. Persze ez egy komoly problémát jelent, és azt hiszem, hogy eh, ezen jelzések a legbonyolultabbak. Európa tényleg eh, kész arra, hogy szoros partnerséget építsen ki a dél-amerikai országokkal, mint Brazíliával és másokkal? Igen vagy nem? És az is kérdés, hogy milyen mértékben ért Európa egyet azzal, hogy egyeztesse a másik fél érdekeit a saját érdekeivel. Nem arról van szó, hogy bárkinek is igaza lenne nekünk vagy önöknek, hanem a támogatások visszaszorítása lenne fontos, ugye Mexikó vagy Brazília vonatkozásában. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nehéz ezt a kérdést megválaszolni. Bene, grazie. Köszönöm, és köszönet az előadóknak, köszönet a kollégáknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy érdekes volt a mai találkozunk. Következő napi rendi pont. Ajánlás a tanács és a bizottság számára az EU és Moldova közötti társadalmi megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz ez már a második vizsgálata a tanácshoz és a bizottsághoz címzett ajánlásnak, tehát még egyszer mondom, EU-Moldova közötti társulási megállapodásról van szó. Tájékoztatnám önöket arról, hogy 92 módosító indítványt nyújtottak be. Az előadó 9 kompromisszumos módosító indítványt állított össze ezek alapján. Az INTA szakbizottság Ma délután szavazott a jelentésről, és mi holnap fogunk szavazni, tehát a szöveg kiegészítésére vonatkozott ez a jelentés. Ha Watson úr készen áll, akkor átadom a szót neki. Köszönöm, elnök úr. Készen áll? Elnök készen áll? Watson úr. Igen, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzájárult a vitához, részt vett a vitában, amikor erről a jelentésről beszéltünk. Nagyon jó javaslatokat kaptam, az árnyék előadóknak is szeretnék köszönetet mondani, a többi frakció képviselő árnyék előadóknak nagyon hasznos találkozónk volt a múlt héten. És ennek a találkozónak az eredményeként egy sor kompromisszumos módosítóindítványt indítványt állítottunk össze. Elnök úr, szeretném elmondani, hogy azt tartottam a feladatomnak, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzust tudjak elérni a jelentés tekintetében. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy amikor olyan országokkal foglalkozunk, amelyek a keleti partnerségi országokhoz tartoznak, akkor következetesek legyünk, és széleskörű konszenzust érjünk el a megoldások tekintetében, és megpróbáljuk azt biztosítani, hogy egy hangon szólunk, amikor ezek az országokkal tárgyalunk. És ez a cél áll a kompromisszumos módosító á, indítványok mögött, amelyeket most bemutatok. Szeretnék köszönetet mondani az INTA szakbizottságnak is, hiszen ma elfogadtak egy véleményt, David Martin úr készítette a véleményt, és számomra, előadó számára a vélemény semmilyen problémát nem jelent, és azt javaslom a kollégáknak, hogy a véleményt integráljuk az Interbizottságban ma módosított formában a mi jelentésünkbe. A kompromisszumos módosító indítványok egy sor benyújtott módosító indítványt lefednek de remélem, hogy a kollégák előtt vannak ezek, úgyhogy nem fogom ezeket fölolvasni egyesével. De azért egy kis módosítást javasolnék az egyik kompromisszumos módosító indítványhoz, mert további egyeztetést folytatom az árnyék előadókkal az egyes bekezdésre vonatkozó, egyes bekezdés alpontjára vonatkozó kompromisszumos módosítóindítványról van, illetve eredeti módosítóindítványról van szó, szóval az új kompromisszum szövege, és ez egy elég hosszú mondat lesz angolul. Természetes, hogy én nem akarok azok sorába állni, akik hadarnak, angolul, úgyhogy néhány megjegyzésem is lenne, talán nem olyan sok. mint más témák esetében. A lényeg, hogy a EU perspektívák kifejezést használnánk, és eredetileg EU tagsági perspektíváról volt szó, úgyhogy a következő lesz a szöveg. Base the EU engagement and ongoing negotiations with the Republic of Moldova on the assertion that the EU perspective, including Article 49 of the Lisbon Treaty, which should go hand in hand with the implementation of structural reforms, is both a valuable lever in the implementation of reforms and a necessary catalyst for public support for these reforms. Uh, and I hope, uh... Remélem, elnök úr, hogy uh, ezzel a kis uh, újrafogalmazással a kompromisszumos módosító indítvány tekintetében minden frakció támogatni tudja majd ezt a kompromisszumos indítványt? Elnök úr, természetesen szívesen fogadok bármilyen megjegyzést, hozzájárulást a kollégák részéről a kompromisszumos indítványokkal kapcsolatban. Köszönöm. Árnyék előadóknak adom meg a szót. Trajan Unguránul az első. Oh, Itt ülök önnel szemben, Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a jelentés készítőjének, aki figyelemre méltó konstruktív hozzáállást tanúsított, és hát nagyon kemény tegyelásokon kellett részt vennie, és néha nagyon hevesek voltak a viták. Nagyra értékelem a rugalmassági erőfeszítéseit, az ítélőképességét, és kész vagyok bejelenteni azt, hogy támogatjuk az imént bejelentett kompromisszumot. Szerintünk ez nagyon szerencsés és politikailag bölcs megfogalmazás. Minden mellett szeretném elmondani azt, hogy nincsenek nagy problémáink a módosítókkal, túlléptünk az utolsó akadályokon is, És engedjék meg, hogy ismételten egyet értsek azzal kapcsolatban, amit az előadás is elmondott, hogy nagymértékben romlik az angol nyelv. Distinguished by President. Pa- Paszkó úr következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Paradox módon nem tudok semmit semmiben ellent mondani azzal, amit Urugana úr is elmondott, támogatom azt a jelentést, amit a jelentéskészítő tett. Nagyon profi munkáról tanúskodik ez. A kompromisszumos megoldás és fontos elemeket tartalmaz, és szeretném én is belenteni, hogy támogatom az utolsó pillanatban történt változtatást, amit említettek hiszen azt szeretnénk, hogyha egy lépéssel tovább haladnánk eh, annak irányában, hogy Moldovában megszülessenek a reformok, és egyszer majd az EU tagja lehessen. Az a munka, amit belefektetett ebbe a jelentésbe, az valóban figyelemre méltó, és támogatom azt, amit Urugana kollega is elmondott, a jelentéskészítő személyes hozzáállásával kapcsolatban sikerült neki nagyon fontos megoldásokat találnia ezen kérdésekben. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani. Az elnök úrnak, a jelentéskészítőnek és a kollégáknak is az elvégzett munkáért. Third on the list. Harmadik a listámon, Werner Schulz képviselő. Zöldek. Elnök úr, tisztelt eh, jelentéstevő, eh, egyetértés alakult ki ez egy nagyon kiegyensúlyozott, körültekintő jelentés, amely bizalmat kelt egy reményekkel teli országban, hogy az ottani reform folyamatokat is támogassa, ezt ki kell emelnünk, és ezt hangsúlyoznunk kell, és mindenek előtt annak örülök, hogy az egyetlen vitatott pontban, amely eddig, is, eddig még vitás volt, most végül találtunk egy jó megfogalmazást, egy kompromisszumot a 49-es cikkre utalunk, illetve az európai perspektívát perspektívára. Nagyon elégedett vagyok ezzel a jelentéssel, és nyomatékosan köszönettel tartozom az előadónak, hogy ilyen széleskörű egyetértés alakulhatott ki. Ez tehát egy olyan jelentés, amely Moldovát minden bizonyal tovább segíti, és az ottani érdekeltek megelégedésére szolgálhat. Tárnak, next one. Tárnak képviselő úr. Köszönöm. Én is támogatom Graham Watson-t. Én mindössze annyit szeretnék kérni, ugye két román kollega szólalt fel Moldova kérdésében, és régóta vagyok már itt nyolc éve a parlamentben és ebben a bizottságban. Emlékszem arra, hogy Moldova és Ukrajna kapcsán, amely egy jóval nagyobb ország ez utóbbi, mindig ugye a lengyerek szólalnak fel Ukrajna vonatkozásában. Nem emlékszem, hogy milyen kifejezést használtunk, az euróatlanti, európai kifejezés. Ez nem annyira egyetem, mint az euróatlanti perspektíva, de támogatom, hogy elmozduljunk ebbe az irányba és azt szeretném, hogy a Ukrajnáról vitázunk, és az európai perspektívájáról, akkor a román kollégák remélhetőleg Ukrajnát is annyira támogatják majd, és a keleti partnerséghez tartozó egyéb országokat is, ugye Moldova, Ukrajna és talán Fehér Oroszország a jövőben, ha egyszer demokratikus lesz. Nem kellene talán más megfogalmazást használnunk, mert ez szemantikai eltérésekhez vezet, és ezen országok minden bizonyal nagy érdeklődéssel fordulnak majd ezen változtatások felé. Tehát nem kellene különböző kifejezéseket használnunk, ha egyszer a gyakorlatban nincs eltérés köztük. Biztos vagyok, hogy Ukrajna ismerői, vagy akár Moldova ismerői sem tudják pontosan, hogy miben rejlik a különbség. Expensive, but beautiful. Drága, de szép. Let me say. Kolléga Salafranca. Salafranca képviselőtesség. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Habár az árnyékrendés tevőnk, eh, Ungoriánu úr leszögezte már, hogy mi az álláspontunk, azért eh, a az Európai Néppárt nevében én is szeretnék köszönetet mondani Watson úrnak, az előadónak, megköszönni a nyitottságát, rugalmasságát és a párbeszéd készségét, hogy az Európai Parlament egységes legyen egy ilyen kényes kérdéskörben. Természetesen értem, hogy Tenök úr milyen logikát kér tőlünk, tehát hogy következetesek legyünk azon országokkal kapcsolatban, amelyek ugyanebbe a csoportba tartoznak, Watson úr javaslat azt hiszem, hogy egy megfelelő megközelítés, és biztosíthatom arról, hogy képviselőcsoportom támogatja majd ezt a jelentést, ahogyan Ungurán úr azt már kifejtette. Köszönöm. Honorevole Makovei. Makovei képviselő. Oh, thank you very much. Köszönöm szépen. That we have... Megállapodás született a szóbeli módosító indítványon kapcsolatban, amit az előadó javasolt, ezt örömmel fogadom. Szeretnék néhány szót szólni az EU szerződés 49-es cikkére történő utalásról és a tagságról. Legfontosabb, hogy Moldovai Köztársaság esetében nézzük meg a lényeget, nézzük meg, mit teljesítettek a moldáv hatóságok, a lakosság, mindenki nagy erőfeszítést tesz, és nagyon jó eredményeket értek el az elmúlt években. Ez a technikai értékelés, és ezt a politikai döntésünknek tükröznie kell. Úgyhogy még egyszer mondanám, hogy nézzük meg, mit tett az ország, és el kell, hogy ismerjük a teljesítményüket, és természetesen ösztönöznünk kell őket, hogy a reformokat folytassák, hiszen végül is ez a célunk. Ösztönöznünk, támogatnunk kell őket, hogy az emberek javára a reformokat hajtsák végre. Még egy rövid megjegyzésem lenne. Június 15-én és 16-án szerveztünk egy szemináriumot, moldovai parlamenti képviselőkkel közösen ajánlásokat fogadtunk el több területre vonatkozóan, és a, az ország fejlődésére vonatkozó témákban ezt csak tájékoztatásként szerettem volna elmondani. Egyébként az ajánlást, ajánlásokat a szakbizottság tagjai megkapták. Porter for the conclusion előadója a szó, hogy összefoglalja az eszmecserét. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy a moldovai témáról készítettem jelentést, és nem valamelyik nagyobb szomszédjáról. Még egyszer köszönhet az árnyék előadóknak a kedves szavakért, és hogy türelmesek voltak velem, amikor összeállítottuk a jelentést és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak, Makovei asszonynak és a delegációjának is szeretnék köszönetet mondani a hozzájárulásukért. Úgy gondolom, hogy a jelentés egyetemű üzenet lesz Moldova számára az reformokkal elért előrehaladás, illetve a transzminiszteri konfliktusok területén is elért eredmények alapján az EU fokozni fogja a támogatását, a többért többet elv alapján, amit az EU követni szokott. Nagy örömömre szolgál, hogy egy olyan országgal foglalkozhattam, mint Moldova, hogy Pászkúr is mondta, hogy néha előnyös, ha valaki kicsi és szép, és a kormány szempontjából is látom, hogy jelentősek a nehézségek, de nagyon tisztelem, csodálom a az előrelépést, amit meg tudtak tenni, és reméljük, hogy még szorosabb kapcsolatokat tudunk majd kialakítani ezzel az országgal. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a jelentésről holnap szavazni is tudunk. Bene, kollégák. Rendben, kollégák, köszönet mindenkinek, egy 10 perces rövid szünet 17.30-ig. Beh, questo lo vedranno, eh,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

Béni, cari colleghi. <clears throat> Rendben, kedves kollégák, legyünk pontosak, tartsuk tiszteletbe a vendégeinket, és csak néhány perc késéssel kezdjük meg a programot a napirendhez képest. Udvariasak kell, hogy legyünk, hiszen pontosan megjelentek a vendégeink, és a munkánk szempontjából is fontos, hogy tartsuk be a napirendet, hiszen nem csúszhatunk a programunkkal. Nagy örömünkre szolgál, hogy üdvözölhetjük körünkben az iraki köztársaság képviselőtanácsának elnökét. hetes csatornájon az arab tolmácsolás. szolgálati bejelentés követően folytatom a mondatomat. Elnök úr, az ön mai jelenléte kézzelfogható jele annak, hogy mennyire fejlődtek, mennyire megerősödtek a kapcsolatok parlamenteink között. Szakbizottságunk számára fontos az ön országba, országában bekövetkező demokratikus változás tények bizonyítják ezt, és ezeket röviden szeretném felsorolni. Úgy döntöttünk, hogy egy tisztelt kollégánk, sőt a legtiszteltebb olasz kollégánknak, Mauro kollégánkra bízzuk ezt a témát. Ő egyébként a, az Európai Frakciómban a delegáció vezető is, tehát őt neveztük ki előadónak az EU-iraki kapcsolatokról szóló jelentés tekintetében. Volt egy első hivatalos Európai Parlamenti Delegáció látogatás, vezetője Stevenson úr volt, delegáció ő egyébként az EU iraki delegáció elnöke. Bagdadban találkoztak áprilisban, és szeretnék neki köszöntet mondani, hogy velem együtt elnökli a mai ülést. Ezt követően volt egy közmeghallgatás. A szakbizottságunk szervezte ezt májusban. A téma az iraki köztársaság gazdasági és szociális helyzete volt. A meghallgatás során meghallgattunk megható beszámolót iraki állampolgárok részéről, akik eljöttek hozzánk, és elmagyarázták, hogy mi is történik, hogy pozitívan állnak hozzá a változásokhoz, bár sok mindent kritikusan tekintetnek, drámai helyzetek is alakulnak ki, minden esetre Irakban fejlődés következett be. Hovatartozástól, származástól és vallástól függetlenül az állampolgárok ugyanolyan szabadságjogokkal és általában ugyanolyan jogokkal rendelkeznek. Elnök úr, szeretném biztosítani önt arról, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament teljes mértékben szolidáris önökkel, és mindent meg fog tenni, hogy támogassa önöket az út során. Partnerségi és együttműködési megállapodást kötött Irak és az Európai Unió. Az Európai Parlament a következő hónapokban fogja megvizsgálni ezt a megállapodást és elfogadni, és biztosak vagyunk abban, hogy ez nagymértékben hozzá fog járulni a kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez. Irak gazdag ország. Nem csak a természeti erőforrások miatt, ezeket mindannyian ismerjük, hanem a civilizációs, antik történelmi értékei miatt, és a népe miatt is, hiszen jelentős morális értéket képvisel a lakosság, és fönn kívánja tartani különbözőségét, meg akarja tartani a saját jellemzőjét, identitását. Ezt tiszteletben tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy a civilizált világban teljes jogú szereplők kell, hogy legyenek. A vitánk végén majd beszélni fogunk egy témáról, egy látogatásról, és újra elmondom és mindjárt átadom ennek a szót. Azt szeretném kérni, hogy 15 percre szorítsa a bevezetőjét, hiszen ha ezt meg tudja tenni, akkor több időt tudunk hagyni az eszmecserének, és esetleg meg tudja hallgatni a mi javaslatainkat a tekintetben, hogy hogyan lehetne szorosabbra vonni a kapcsolatainkat. Még egyszer köszönet, öné a szó, elnök úr. Sokran السيد رئيس الجلسة السيد Köszönöm szépen. Albertini úr, tisztelt elnök úr. Ez egy kitűnő alkalom, és szeretném köszönteni most az iraki nép nevében. És azt mondjuk, hogy szalám, béke mindannyiuknak. Reméljük, hogy a jövőben jó kapcsolatok alakulnak ki a szeretet, a szolidaritás és a támogatás szellemében a különböző népek között, hogy egy szabad háborúktól és válságoktól mentes világot teremtsünk, amelyben mindenki egyenlő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyik olyan jellemző, amelyet, amelyel Allah ellátott bennünket, az az, hogy hogy minden egyes alkalommal, amikor tönkre megy a gazdaság, amikor valami tönkre megy, akkor a nép ismét talpra áll, mint a fénix, amely hamvaiból feltámad, és erősebben kerekedik ki a válságokból. A népünk a korai civilizációkhoz tartozik, és egy kreatív nép vagyunk. A háború egy átok Irak számára, de reméljük, hogy ez egy áldás lesz a későbbiekben népünk számára, és reméljük, hogy a jövő stabilitást és békét hoz. Igen, valóban hazánk és népünk rendkívül nehéz időkön ment keresztül az országunkat elpusztították, tönkretették, az infrastruktúránk is elpusztult. A helyzet rendkívül visszataszító és rendkívül nehéz. nemzetközi mércével nézve is nagyon nehéz a helyzet, és a nép, az ártatlanok fizették meg ennek az árát, és manapság az iraki nép nem tudja, hogy hogyan kerekedjen ki ebből a helyzetből. Nagyon sok a hontalan, az áldozat, és az országon belül is nagyon komolyak a konfliktusok és külső erők is arra törekszenek, hogy destabilizálják országunkat. Különböző verziók keringenek arról, hogy mi is a valós helyzet, de van egy belső hang, amelyet szeretnének elpusztítani, és egy testvérek közti háborút szítani, hogy országunk teljesen romba dőljön. Láthatjuk hogy a társadalom egyes részei visszaélnek ezzel a helyzettel, lopnak és illegális források, illegális úton próbálnak meggazdagodni, és elvon, elvesz, elvenni az országtól szuverenitását és megfosztani az országot jövőjétől. Erre törekszenek. De most egy demokratikus folyamat vette kezdetét. A parlament megpróbál a nép szószólójává válni, hogy egy egységes, demokratikus Irakot teremtsünk, amely békét és stabilitást szavatol a nép számára, de néha sajnálatos módon mindaz, amit szeretnénk, reményünk, eltűnik, és nem tudjuk megvalósítani azt, amire törekszünk, hiszen a demokráciánk születőfélben van és ez a konfliktus most megpróbálja megtörni a születő demokráciánkat. Az iraki parlament képviselői arra törekszünk, hogy gyümölcsöző legyen ez a folyamat, és garantálhassuk, hogy mi a parlamenti képviselők legyünk a nép szó, szóvivői. És megpróbáljuk arra biztatni az embereket, hogy kreatívabb és produktívabb módon fejezzék ki saját szándékunkat. Tudjuk, hogy a demokrácia nem áll távol kultúránktól, hiszen történelmünk is bebizonyította, hogy hazánk, népünk a demokrácia megteremtői közé tartozott. Ezt azonban hosszú időn keresztül elvették tőlünk, olyannyira, hogy el is felejtettük azt, hogy hogyan kell a demokráciát gyakorolni. Az utóbbi néhány hónapban Irak azt jelezte, azt mutatta, hogy az iraki nép igenis szereti a demokráciát, és vágyik a demokráciára, és fel akarunk lépni a nepotizmus, a korrupció, a csalás ellen, hogy felhívjuk az iraki társadalmi rétegek figyelmét ennek fontosságára. Most próbálunk a gazdasági és politikai válságból kilábalni, és arra szeretnénk kérni önöket, hogy nyújtsanak segítséget nekünk abban, hogy áthidaljuk ezt a válságot, és megoldjuk az előttünk álló problémákat. Országunk így visszatérhet azon régi humanitárius szerepéhez, amely a béke és a jólét megteremtését jelenti az összes iraki számára. Azt kérjük Európától, az európai államoktól, intézményektől és az európai népektől, hogy fektessenek be az iraki gazdaságba, az iraki technológiát támogassák, mert hazánk egy nyitott piac ma, amelynek komoly kilátásai vannak a jövőre nézve. Nem tagadhatjuk, hogy Irak képes volt a, túl lépni a súlyos problémáin, hogy ismét a stabilitás útjára lépjen. De ha ez a válság folytatódik, akkor ez egy nagyon forró katlan lesz a térségben, egyfajta élő vulkán, egy működő vulkán. Tisztelt kollégák, az iraki nép elkötelezettségét támogatni kellene, erre van szükségünk. Nem szabad, hogy ez egy kétélű fegyver legyen a térségben, hiszen pozitív is lehet ez a fejlemény, de akár a pokol kapuját is megnyithatja. A mi felelősségünk, mindannyiunk felelőssége ez, mi vagyunk azok, akik az iraki nép szándékát támogatjuk. Nem a kormányt, hanem a népet támogatjuk. Szeretnénk részesei, lennek, részesei lenni ennek a születő demokratikus folyamatnak, és fellépni az elnyomással szemben. Küzdünk a korrupció ellen hazánkban és a környező világban is. De önök is tudják, tisztelt kollégák, hogy ellenezzük azt a politikát, amely kettős mércével mér, és amelynek gyakran tanúi vagyunk a térségünkben. Hiszen a nepotizmus, az elnyomás, gyakorlatilag ugyanaz, teljesen függetlenül attól, hogy a világ mely részén valósul meg, nem várhatjuk el, hogy egy adott országban vagy térségben változások következzenek be, máshol azonban szemet hunyunk ezen jelenségek fölött. Nem szabad a nép kárára mm, tevékenykednünk, de tudjuk az iraki tapasztalatokból, hogy mi a fő tanulság. Bármilyen fajta kis csoport ugye Irakban egy háborút szított, egy háborús övezetté változtatta az országot. Reméljük, hogy az európai kollégák tisztában lesznek azzal, hogy a belső problémák nem szabad, hogy elhatalmasodjanak, mert ha ezt nem akadályozzuk meg, akkor egyenesen egy falba ütközünk, és problémáinkat nem fogjuk tudni megoldani és ez a jövőben is komoly problémákat eh, jelenthet. Tudják, hogy a fegyverek nem az egyetlen eszköz, amely által megoldhatjuk a problémákat, más békés eszközöket is fel kell használnunk a problémák megoldásához. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy eh, köszönjük eh, mindannyiuknak ezt a meghívást, és nagyon köszönöm azt a lehetőséget, hogy tájékoztathassam önöket röviden az iraki helyzetről. Köszönöm, elnök úr! Megkezdjük az eszmecserét. A társelnök, aki egyúttal az EU-iraki delegáció elnöke, Stevenson elnök úr, az első hozzászóló tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az önök meghívását, hogy vegyünk részt eh, az önök munkájában. Én is szeretném üdvözölni a Jeffy urat, mint eh, a képviselőtanácsának vezetőjét. Tíz képviselő érkezett a delegációval, plusz tanácsadók. Ők mindannyian Irakból érkeztek, ez nagy öröm számunkra, hogy itt vannak az Európai Parlamentben. Az is eh, a megtiszteltetésem volt, hogy Bagdadba és LB-ben látogathattam egy kis delegációval áprilisban, és szeretnék köszönetet mondani az önök vendégszeretetéért, és azért, hogy megengedték nekünk azt, hogy talabáni elnökkel is találkozhassunk, illetve amikor Kurisztánban jártunk, akkor az ottani elnökkel is találkozhattunk a az önnel való találkozó volt eh, látogatásunk csúcspontja, tisztelt eh, Nun Jeffy úr. A képviselő tanácsal is találkoztunk, eh, tehát valóban nagyon érdekes találkozó volt ez mindannyiunk számára. A fő pontok, amelyekről tárgyaltunk a látogatásunk során, azok természetesen mind a Nemzeti Egység kormányához kötöttek, illetve az a tényhez, hogy csalódást keltő az számunkra, hogy még most sem láttuk azt, hogy minisztereket neveztek volna ki a főminisztériumok élére, nem láttuk még azt, hogy kinevezték volna a stratégiai politikák tanácsának elnöket, amely a megalapodás egyik fő eleme volt. 19 záradékot tartalmaz az elben megállapodás, és ezek közül tudomásom szerint egyet sem hajtottak végre. Ez csalódást kelt számunkra. A kormány már több mint száz napja hatalmon van, tehát szerettünk volna valamilyen előrelépést. Az ebéd során tartott megbeszélésünk, illetve a kollégáival folytatott megbeszélések egy kicsit megnyugtattak annak irányába, hogy mégiscsak elindultak a kinevezések megtétele irányába. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valóban egy nemzeti egység kormánya jöjjön létre, mert mindannyian szeretnénk látni. Nem hiszük, hogy egészséges megoldás lenne az, hogyha mindez megmaradna ez a poszt a miniszterelnök hivatalában, függetlenül attól ki is a miniszterelnök hosszasan beszélgettünk, amikor Irakban voltunk, a április 8-ai Kámpra mészárlásról, és mi is szeretnénk itt egyfajta megoldást találni erre a humanitárius katasztrófára, krízisre, úgy, hogy megpróbáljuk a 3500 ásrafi szemét elhelyezni az EU 23 tagállamában, Norvégiában, Svájcban, illetve az USA-ban. Felismerjük azt, hogy Irak szuverén a területét illetően, és szeretnénk mindent megtenni, hogy segíthessünk. Támogatjuk Navi Pillé asszonyt is, az ENSZ fő képviselőjét emberi kérdésekben, illetve az ő ügyét is támogatjuk, hogy legyen egy teljes vizsgálat azt illetően, hogy április 8-án mi történt és milyen mészárlás volt. Ezt Ashton Barónő, a külügyi főképviselők is támogatja. Pozitív szempontból beszéltem önnel arról, hogy legyen egy közös konferencia az Európai Parlament a miniszterek tanácsa között azt illetően, hogy milyen fajta befektetési lehetőségek vannak Irakon belül. Ez egy álló konferencia lenne december 5-én, 6-án az olajról, az energiáról, a gázról, a megújuló energiaforrásokról, a mezőgazdasági kérdésekről, kereskedelemről beszélnénk, különböző iparákat is bevonva az Európai Unió részéről, és meg lehetne mutatni azt, hogy ez az ország rengeteg uh, lehetőséget kínál a jó munkahelyek, jó befektetések számára. De az európai üzletemberek számára is rengeteg itt a lehetőség. Remélem, hogy láthatjuk majd azt, hogy hogy Tejbeni elnök úr, Barózó elnök úrral együtt, illetve Buszek elnök úrral együtt, az Európai Parlament elnökével együtt és eh, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel együtt meg lehet majd nyitni ezt a konferenciát. Tehát szeretnénk ezzel is hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontosnak ítéljük meg az EU és az Irak közötti kapcsolatot, és hogy ez mennyire fontos a gazdaság jövőbeli felvirágozása szempontjából. És reménykedem abban, hogy ezen konferenciára együttesen tudunk felkészülni. Stevenson. Köszönöm Stevenson elnök úr. Mário Mauro képviselője a szó, ő az előadó az iraki témájú jelentésnek. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt elnök úr, nagy örömömre szolgál, hogy a bagdadi delegációt követően most újra találkozhatunk. Személy szerint mély benyomást gyakorolt rám ez a látogatás méghozzá az iraki nép részéről, és a tekintetben, hogy mennyire szeretik az életet, és talán paradox módon pontosan ez az a körülmény, ez az az ok, ami miatt sok helyzetben veszélyeztetik az életüket, kockáztatják az életüket. Ez gyakorolt jelentős benyomás számomra. Az emberek meghalnak, mert szeretik az életet, meghalnak, mert reggel döntést hoznak arról, hogy elmennek dolgozni, tudatosan döntést hoznak arról, hogy működtetik az intézményeket, döntést hoznak tudatosan arról, hogy elmennek az iskolába, az egyetemre, vagyis minden nap kihívják azok gyűlöletét, akik azt szeretnék, hogy Irakban diktatúra és terror uralkodjon. Pontosan ezért rendkívül fontos a parlament szerepe, a hatalmak közi egyensúly, és a kérdésem kérésem, hogy mondja el, mi az ön véleménye az iraki helyzetről, az iraki fejleményekről. Úgy gondolja ön, hogy már közel vagyunk a kormány döntéséről és az új választásokhoz. Úgy gondolja-e, hogy a kormány egy kedvező felállást tudna elérni az összes választáson résztvevő párt hatalmi egyensúlya tekintetében úgy gondolja-e, hogy megállapodást tudnak kötni az Európai Unióval egy megújult kormánystabilitás alapján? Köszönöm, Mauro képviselő úr. Franka úré a szó, ő a néppárti koordinátor. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni az iraki köztársaság képviselőtanácsának elnökét, és szeretném biztosítani őt arról, hogy szolidárisak vagyunk a demokratikus békés átalakulás tekintetében hazájában. Jó hírként fogadjuk, hogy visszatér az élet a normál mederbe. A kőolaj kitermelés területén is visszaáll a korábbi helyzet. Persze azért havonta 700-800 halott van még mindig, de hát korábban 4000 áldozat is, áldozatot is követelt a helyzet, úgyhogy el kell ismernünk az előrelépést. Két aggályomat szeretném megosztani önnel, elnök úr. Stevenson úr is említette ezeket a problémákat. Az első az illetékességekre vonatkozik, a felelősség kiosztás, a Védelmi és Belügyi Minisztérium és miniszter tekintetében. A tanácson belül, illetve a delegáción belül, egyébként a delegációt üdvözöljük, és ebédre is, ebédet is együtt tudtuk tölteni az ön delegációjával, ezt köszönjük szépen. A kérdésem tehát az, hogy az ásraf tábori menekültek helyzetét hogyan látják, hogyan gondolják elkerülni azt, hogy újra drámai helyzet alakuljon ki, mint ami már előfordult az országban? A konkrét kérdésem, elnök úr, az Egyesült Államok és Irak megállapodására vonatkozik, a 46 amerikai katona kivonásáról szóló megállapodásra gondolok. Ezek a katonák most még az önök országában vannak az év végéig ki fogják vonni ezeket a katonákat. Szeretném megkérdezni, hogy a biztonságot garantálni tudják-e, az energiaellátást tudják-e garantálni, meg tudják-e védeni a kőolajkitermelő helyeket, és mit gondol, hogy nem lehetne meghosszabbítani az amerikai katonák jelenlétét hazájának a területén? Úgy gondolja ön, hogy ott kell, hogy maradjanak még egy bizonyos időszakra ezek az amerikai katonák, vagy pedig tényleg azonnal teljesíteni kell a megállapodásban szereplő feltételeket. Köszönöm, Repolsz képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék az iraki parlament elnökének néhány üdvözlő szót mondani. Örülök annak, hogy egyetemben kiemelte azt, hogy Irak elkötelezett a béke és a demokrácia mellett, és mindenképpen szeretne ezen dolgozni. Az elnök számos problémát felvetett az elnyomással kapcsolatban, és én is szeretném néhány kérdést feltenni, főként a fontos emberi jogi kérdéseket illetően Irakban. Főként az, ami a véleményszabadságot, illetve a sajtószabadságot illeti. Szeretném azt megtudni öntől, elnök úr, hogy van-e itt tervezet annak irányába, hogy a vélemény nyilvánítás szabadságát garantálják, és hogy a sajtó teljesen nyíltan tudjon működni. Olvashattunk a Human Rights Watch-tól jelentéseket, amelyben kiemelték azt, hogy az újságírók munkája nem biztonságos, gyakran fenyegetik őket. Szeretnénk öntől erről hallani. A halálbüntetés kapcsán Irak egy olyan ország, ahol a legtöbb halálbüntetést hajtják végre a világon. Aztán a negyedik helyén áll Irak a ten, és a 2004-es bevezetése óta a halálbüntetésnek az Amnesty International szerint 300 embert ítéltek halálra. Nagyon kevés információnk van erről. Gyakran több ezer emberről is beszélnek, akik várják kivégzésüket. Tehát szeretném hallani néhány szót arról, hogy mi a politika a halálbüntetésről önöknél. Holnap, illetve reggel beszélt a, az Emberi Jogi Albizottság a büntetőbíróságról is. Történt egy előrelépés a római statútum aláírásával kapcsolatban, vagy ratifikálásával kapcsolatban. A nők helyzete Irakban. Tudom, hogy a nőkkel szembeni erőszak nagy probléma, a becsületbeli gyilkosságok, a családon belüli erőszak továbbra is fenyegetést jelent a nők, lányok irányába és gyakran előfordul a nők, lányok szexuális kizsákmányolása is. Az iraki parlament végezett tevékenységet ezen a területen, és végezetül lenne egy kérdésem még Moszulról is, a harmadik legnagyobb iraki városról. Ez nagyon fontos, ez a város a biztonságos Irak megteremtése szempontjából ha jól emlékszem, ön is, elnök úr, nemrégiben azt javasolta, hogy Muszul legyen egy félig autonóm szuni terület a kur területekhez hasonlóan. Hogyan gondolja ezt pontosan? Köszönöm. Köszönöm, Reposz képviselő. Erdkész képviselője a szó. Um, Köszönöm szépen, köszöntöm önt és uh, a parlamenti képviselőket. Azt uh, hittem mindig is, hogy jó dolog uh, brit parlamenti képviselőnek lenni, de ez persze semmi ahhoz képest, ha valaki az iraki parlament képviselő, úgyhogy gratulálok mindannyiuknak azért, hogy elég bátrak ahhoz, hogy a nehézségek közepette ezt a feladatot felvállalják. Először is hagyj egyezze meg, hogy nem tűnt túl bizakodónak. Remélem, hogy nem ez a túlnyomó nézete, amely, nézet, amelyet val, hiszen említette a parlament megosztottságát, de ez nem szabad, hogy megakadályozza azt, hogy egységes megközelítést dolgozzanak ki. Hiszen a parlamenti demokráciában a kormánya szembeni ellenzéki munka nagyon fontos, de hogyha mindenki egymás ellen áskálódik, akkor alig ha lesznek képesek előbbre vinni az országot. Nem tudom, hogy jelezni tudná-e, hogy milyen arányban támogatják a parlamentben a képviselők a kormány erőfeszítéseit, ugye szemben azokkal, akik ezt ellenzik és ha valamit, akkor mit tehetünk mi itt az Európai Parlamentben azért, hogy segítsük önöket? Persze biztathatjuk önöket, kijelenthetjük a helyes dolgokat, de van-e valami konkrétum, amiben segíthetünk önöknek? És végül, amikor ellátogattam jó néhány éven keresztül a közelkeleti térségbe, ami nagyon meghatott, az, az a civilizáció, amely erre olyan büszkék a háborúk közepette, hiszen nagyon sok a múzeum, illetve a történelmi jelentőségű központ, amelyeket mind súlyos pusztítás ért. Mit tesznek annak érdekében, hogy megvédjék, ahogyan is említette, a demokrácia, illetve a civilizáció egyik bölcsőjét? Grazie, onore. Köszönöm, Edkész képviselő. Kérem képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr. Nagyra értékeljük, hogy eljött hozzánk, és hogy a delegációja ellátogatott hozzánk. Több kolléga mondta, hogy a jelenlegi körülmények között az iraki parlament tekintetében remélhetjük a demokratikus átalakulásokat. A kérdésem, első kérdésem, mit vár az EU-tól? Jelentős lehetőségek állnak előttünk gazdasági, politikai kapcsolatok tekintetében, és az EU-nak ez fontos, ahogy ezt hallhatta is a részünkről, fontos, hogy fejleszünk ezeket a kapcsolatokat. Gondolja-e, hogy az EU képviselete Irakban elégséges? vár -e valamilyen konkrét fellépést, konkrét kezdeményezést az Európai Unió részéről? A második téma, amit szeretnék felvetni, az, hogy egyetértek Stevenson kollégával és a többiekkel is, hogy fontos, hogy nemzeti kormány legyen Irakban. Megbízható, hatékony partnerre van szükségünk. Harmadik megjegyzésem. Az Ásafi tábor helyzete nagyon aggályos, nagyon aggályos, ami ott történik, és azt mondanám, hogy ahogy bánnak ezek az emberekkel, Szalafranka kolléga említette is, hogy az Európai Parlament több állásfoglalást fogadott el az biztonságok érdekében, ezt a test helyzetnek, test esetnek tekinthetjük az iraki demokrácia és jogállam tekintetében. Úgyhogy nagyon erősen reményük, hogy megfelelően megoldják ezt a problémát, illetve hogy az orvosi ellátást is biztosítani fogják mindazoknak, akik megsérültek a támadások miatt. Köszönöm. Köszönöm, kélem képviselő úr. Belder képviselője a szó az izraeli delegáció elnöke és egy fontos iráni jelentésnek a készítője. Eh, eh, Köszönöm szépen. Tisztelt iraki parlamenti elnök úr, először is szeretnénk eh, önt üdvözölni, ma találkoztunk az ebéd során, tudna információval ö, szolgálni azzal kapcsolatban, hogy Irán befolyása mekkora az önök országában, mert emiatt eléggé aggódunk. Az iráni befolyás Irakban, ez ö, igazából megsérti az önök nemzeti szuverenitását, és hogyha jól tudom, az iráni befolyás politikai megosztottságot is jelent meg tudja erősíteni azt, hogy az iráni befolyás gazdasági szempontból egyfajta riválist is kapott Törökország szempontjából, Törökország személyében. Ön hogy értékeli ezt a kérdést? A legfontosabb kérdésem, a parlament elég aggódik az iraki keresztények bizonytalan helyzete miatt, de a többi vallási kisebbség helyzete miatt is. Mit tesz az önök parlamente az önvezetése alatt azért, hogy megvédhessék a kisebbségeket, és hogy a kisebbségek meg is maradjanak az iraki területen, mert az elmúlt hónapban felmerült a kérdés, hogy van-e egyáltalán jövője a keresztény kisebbségnek uh, Irak területén. Köszönöm. Grazie. Grazie, onorevole. Köszönöm, Beller képviselő úr. Akkor a kérdések körét most lezártuk, elnök úr, öné a szó. شكرا جزيلا كثير من Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy választ adjak a felvetett kérdésekre. Följegyeztem a kérdéseket. Stevenson úr. Nemzeti egységről beszél, erről tett fel kérdéseket, illetve a kulcsfontosságú minisztériumok felállításáról védelem és nemzeti biztonság, illetve a hatalom megosztásra kérdezett rá. A kormány politikai megállapodás alapján állt föl az szavazásokon győztesként szereplő pártok részvételével. Tehát itt egy megállapodás született, árbili megállapodást. Ebben van egy olyan klauzula, amely a reformokról szól, a hatásmegosztásról, végrehajtási és bírósági hatalmakról, hatalom megosztásról szól, valamint megállapítja, hogy milyen egyensúlynak kell működnie a választási eredmények alapján. részben végrehajtásra került már ez a reform, nem teljes mértékben, ezzel egyetértek, illetve a tekintetben különböző vélemények vannak az árbili megállapodások tekintetében. Van bizonyos, sőt jelentős késedelem a biztonsági minisztérium fölállítása és a miniszter kinevezése tekintetében. Nagyon nehéz időket élünk, mindenki nyomás alatt van. De három nappal ezelőtt volt egy iraki találkozó és megállapodás született az Erbil megállapodás végrehajtásáról két héten belül. Egy adhok bizottságot állítottunk fel, hogy az összes feltételt megtárgyalja a bizottság, és ajánlásokat készítsen azért, hogy a válságot meg tudjuk oldani. Remélem, hogy a következő két hétben a, mind a három biztonsági miniszter kinevezésre kerül, illetve az Árbil megállapodás egy másik fejezete is teljesülni fog, és egy egyértelmű roadmap-et fel tudunk állítani. Ez a tesztje az iraki demokratikus átalakulásnak, és ez a tesztje az iraki parlament jogos szándékainak, és remélhetőleg sikeresek leszünk. Persze vannak problémák, vannak különbségek. Úgy gondoljuk, hogy remény is van, és meg tudjuk oldani ezeket a problémákat a következő napokban és hetekben. Az Ásráv táborral kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben ott mi is történt. A tábor egy régi iraki tábor, és problémák merültek föl a tábor és az iraki kormány között. A parlament nem fogad el erőszakos fellépést a menekültekkel szemben iraki területen. Ugyanakkor a menekülteknek tiszteletben kell tartaniuk az iraki jogot. Tudom, hogy a táborban halálesetek fordultak elő, egy feltáró bizottság, egy nyomozó bizottság vizsgálja ki, hogy mi is történt pontosan. Az iraki parlament szempontjából az ideális megoldás, hogyha egy harmadik ország befogadja az Ásrafi táborban élőket. És a harmadik országot remélem, hogy hamarosan ki fogják nevezni. Ez egy humanitárius sürgőségi helyzet, és minden félnek vállalnia kell a szerepét. Lehető leggyorsabban Irakon kívül kell elhelyezni ezeket a menekülteket ha Európa készen áll arra, hogy befogadja országaiban ezeket az embereket, ez lenne véleményünk szerint a logikus megoldás. Az Egyesült Államok még mindig egy másik iraki régióban történő relokációjukról beszél, de a, az iraki politikai hatalom ezt abszolút elutasítja. Véleményünk szerint a megoldás, hogyha Irakon kívül egy harmadik országban kerülnek elhelyezésre ezt támogatjuk. És reméljük, hogy az emberi jogi helyzet konszolidálódni fog, hogyha nem megfelelő volt a fellépés a menekültökkel szemben, akkor ezeket a helyzeteket megpróbáljuk megoldani. Az európai partnerséggel kapcsolatban számunkra és Európa számára is fontos ez a partnerség. Irak gazdag, fontos ország, és nagy, fontos szerepet játszhat közel-keleten. Úgy gondolom, hogy Európa érdeke is, hogy szoros együttműködésben dolgozzon Irakkal. Most egy átalakulási folyamatot élünk, szükségünk van az önök támogatására, segítségére, hogy stabilizáljuk a demokráciát, hogy teljesítsük az emberjogi feltételeket. Nem könnyű az átállás egy autokrata rezsimről egy demokratikus kormány vezette országra. Meg kell, hogy kapjuk a lehetőséget arra, hogy konszolidáljuk az eredményeinket, és ugye az embereket is tájékoztassuk a jogaikról, az érdekeikről, hogy lépjenek fel az erőszak ellen, hogy az új koncepciót megértsék, hogy megértsék, hogy mi a különbség a régi értékek és az új pozitív értékek között, és hogy más is létezhet ahhoz képest, ami a múltban volt. Ezt meg kell, hogy értsék. Szükségünk van önökre arra, hogy a partnerálni tudjuk az újjáépítés területén, befektetésre van szükség hazámban, hiszen az újjáépítés nagyon fontos szerepet játszik Irakban mindannyiunk számára, minden érdekelt fél számára előnyös lesz, ha ebben részt vesztek, az önök számára is. Mario Moro úr algájait fejtette ki az iraki fejlemények tekintetében. Én azt mondtam, hogy a helyzet tényleg aggályos, nagyok az elvárások a tekintetben, hogy a közeljövőben mi fog történni. Remélhetőleg sikerül a nemzeti partnerségünket teljesíteni, az arbi megállapodást teljesíteni tudjuk, föl tudjuk állítani a minisztériumokat, úgyhogy szép kép fog kialakulni országunkról. Mindenkinek az a szándéka, hogy aktív szerepet kaphassunk a nemzetközi közösség életében vannak kihívások, minden erőfeszítést megteszünk, a iraki parlament is mindent megtesz azért, hogy a demokrácia pilléreit fölállítsuk, aktiváljuk. Franka úr, Salafranca úr beszélt az energiaforrásokról, kőolaj előállításról, a kőolaj készletek a világ előállításának a 15%-át képviseli, sőt a következő hónapokban és években növelni akarjuk ezt az arányt. 6 millió hordonyi kőolajat tudunk előállítani naponta. Ez is szerepel az úti tervünkben. Remélhetőleg még többet is elő tudunk állítani. Partnerekre van szükségünk ahhoz, hogy a gáz és a kőolajforrásainkat ki tudjuk használni készen állunk arra, hogy Európát ellássuk gázzal, földgázzal és kőolajjal, nemzetközi cégek részvételével, amelyek már jelen vannak Irakban, és amelyek már most is foglalkoznak a kőolaj kitermeléssel. Irak remélhetőleg akár az európai igények 50%-át is el tudja majd látni a következő években. Mário úr felvetett egy kérdést a jelenlegi helyzete kapcsolatban. A partnerség a végső cél. Ezt kell aktiválni. Sikeresek kell, hogy legyünk. Itt e tekintetben nincs kétség. Konszolidálni kell a nemzeti partnerségi kormányt, mert ha ez nem lesz sikeres, akkor természetesen új választásokat kell kiadni, népszavazást, remélhetőleg sikeres, volt ez a, sikeres lesz ez a partnerség, és nem lesz szükség más eszközökre. És úgy gondoljuk, hogy sikerül konszolidálnunk a helyzetet, és az árbeli megállapodást végre tudjuk hajtani. A biztonsági megállapodás tekintetében, a, az amerikaiakkal kötött megállapodás tekintetében, igen, 2011-ben lejár egy megállapodás. Itt 50 ezer polgári támogatóról van szó, akik Irakban maradnak, és az iraki kormányjal együtt fognak dolgozni. az amerikai katonák helyzetét most mérjük fel. Itt szakértőkről, katonai szakértőkről van szó, és a miniszterelnök foglalkozik a kérdéssel. Most várunk egy jelentést, amit benyújtanak az iraki parlamenthez, és várjuk, hogy a jelentés pontosabb adatokat tartalmazzon arra vonatkozóan, hogy milyen igények vannak, milyen igények merülnek föl, hogy valóban szükséges, hogy ezek a katonák ott maradjanak Irakban a fennálló fenyegetettségektől is függ mindez. Meg fogjuk vizsgálni ezt a jelentést, amit a parlament meg fog kapni, a parlament meg fogja ezt vizsgálni, A politikai blokkok is fontosak, hiszen ők is részesei ennek a kormánynak. A technikai értékelésen fog alapulni a döntésünk, a tekintetben, hogy a katonák jelenlétét meg kívánjuk-e hosszabbítani, vagy sem. Kormányként természetesen megpróbálunk önállóak, autonómak lenni. Ugyanakkor jelenleg szükségünk van a barátainkra, és a szuverenitásunk megőrzését mindenképpen biztosítani kívánjuk. Úgy gondolom, hogy a következő két hónapban a helyzet rendeződni fog. A miniszterelnöki jelentést közé fogjuk tenni, és tudni fogjuk azt is, hogy a miniszterelnöknek mi az elképzelése ezekről a témákról. emberi jogokról is beszélt egy képviselő, a szólásszabadságról, véleményszabadságról. Az iraki alkotmány kimondja, hogy tiszteletben kell tartani a véleményszabadságot, a vallásszabadságot. A helyzet nem ideális, valóban néhány esetben nem tartják tiszteletben ezeket az értékeket, erőszakos események is előfordulnak Irak bizonyos területein. A nemzetközi megállapodásokat is megszegve például a fogvatartottakat kínozzák, de mindent megteszünk azért, hogy felállítsuk az Iraki Emberjogi Bizottságot, és kinevezzük a bizottság tagjait, akik majd ellenőrizni fogják, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák az egész országban, és felvizsgálják, hogy mi a helyzet ezen a területen. Másfél hónap múlva föl fog állni ez a bizottság, a lehető legsemlegesebb és objektívebb módon fognak dolgozni. Amikor a bizottság felel, amikor a bizottság tagjait kinevezzük, elkezdik a munkájukat. Igen, vannak erőszakos események és cselekmények, sokszor emögött felbújtásá az iraki emberek elutasítják és elítélik ezeket az eseményeket, és tiszteletben kívánják tartani az alkotmány. Remélem, hogy a közeljövőben az Emberi Jogi Főbizottság el fogja látni a feladatát. A sajtószabadság tekintetében el tudom mondani, hogy ez fontos, egy törvény szabja meg a médiaszabadság feltételeit és körülményeit. Most folyik a vita erről, és hamarosan egy új törvény fog tehát megjelenni erről a témáról, és a törvény biztosítani fogja a véleményszabadság, a sajtószabadságot, az újságírókat és az újságokat fogja védeni ez az új törvény. Most folyik tehát a vita erről az új törvényről a civil társadalom szervezeteivel, az újságírói szövetséggel és minden érdekelt fél egyeztetést folytatunk. Nagyon sok meghallgatást szervezünk erről a témáról. Pontosan azért, hogy megfelelő törvény születhessen, hogy a sajtó megfelelően tudjon működni. A halálítélet, halálos tekintetében a törvény érvényes Irakban, halálbüntetés tekintetében a jogi keretek lehetővé teszik a halálos ítéleteket. De több fokozat van, tehát van elsőfokú ítélet, másodfokú ítélet, fellebiteli bíróság, legfelsőbb bíróság, és a halálos ítéletek esetében még az elnök egyetértésre is szükség van. Nagyon jól tudják, hogy a terrorista fenyegetettség nagyon jelentős a mi országunkban, és több ezer ártalmatlan iraki állampolgár vesztette már az életét a terrortámadások, miatt. Úgy gondoljuk, hogy a társadalom védelmét szolgáljuk, hogy ha fellépünk határozottan ezekkel a terroristákkal könnyűtelen terroristákkal szemben. A kormány természetesen csak akkor fogadja el a halálos ítéletet, hogyha az összes eljárást lefolytatták, hogyha minden szinten megszületett a döntés, az ítélet, és az elnök azt mondta, hogy a halálos ítéletet nem írja alá, hanem mandátumot adott képviselőknek, akik majd validálják, illetve eldöntik, hogy validálják-e vagy sem a halálos büntetést. Minden esetet külön figyelünk, külön vizsgálunk meg, például gyilkosság, szándékos gyilkosság, terrortámadás esetén, és amikor minden aspektus figyelembe vetünk, akkor történik csak döntés arról, hogy a halálos ítélet megszünetik-e, vagy sem. Hát remélem, hogy a jövőben ez a helyzet kedvezőben fog alakulni. A nők jogaival kapcsolatban az iraki alkotmány természetesen biztosítja a nők jogait Irakban. A nőknek van egy részvételi kvótája, képviselők 25%-a nő akkor tehát meghatároztuk, tiszteletben tartjuk, és ugyanolyan feltételekkel tudnak dolgozni ezek a nők, mint a férfi képviselők. Ez a önkormányzatokra is érvényes, ott is 25%-os a női kvóta. Persze most nem akarom azt mondani, hogy ideális a helyzet mélyen gyökerező hagyományok, mentalitás él Irakban, a nőkkel szemben, a női jogokkal szemben. Az alkotmányban megpróbáltuk mindent megtenni azért, hogy biztosítsuk a nők jogait és próbáljuk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy biztosítani kell a nők egyenjogosságát a politikai folyamatokban való részvételre. Fontos, hogy aktívabban részt vegyenek a politikai életben, és nem szabad őket soha háttérbe szorítani. Természetesen még sokat kell tennünk ebben az ügyben. Átmeneti kormányként reméljük azt, hogy a következő hónapokban ezen a helyzen is javulások fog bekövetkezni. Szumi témával kapcsolatban erre vonatkozott egy kérdés. Én magam ezt nem említettem. Megpróbáljuk konszolidálni a decentralizációt. A kormányzónak, az aktuális kormányzónak jelentős a hatalma. de úgy látjuk, hogy bizonyos hatásköreit nem tudja gyakorolni, nem tud érvényt szerezni a döntéseinek, ezért arra van szükség, hogy újra megerősítsük az egyes kormányzók szerepét. Most nem akarom azt mondani, hogy specifikusan egy kormányzót támogatni kell, nem. Én mindig azt támogatom, hogy megfelelő önállóságot, autonómiát kaphasson az összes kormányzó. Figyelembe kell venni, hogy az iraki lakosságon belül jelentősek az eltérések, úgyhogy nem csak egy régió vagy egy kormányzó érintett, hiszen se a vallás, se etnikai szempontból nem egységesek a régiók. Fontos, hogy ezt mindig figyelembe vegyük. Én nem támogatom azt, hogy a régiókat etnikai alapon állítsuk föl. Elhangzott az is, hogy nem vagyok optimista. Hát igen, nem vagyok elégedett a jelenlegi iraki helyzettel, de reménykedem az európai békés, békés szerető emberek is azt várják, hogy az emberi jogi helyzet rendeződjön, hogy konszenzus szülessen az összes iraki csoport között. De hát sajnos ezt a helyzetet még nem értük el. Despotikus autokrata rendszerről most próbálunk átállni egy demokratikus rendszerre. sok akadály áll előttünk, de reméljük, hogy ezeket meg fogjuk tudni oldani, el tudjuk majd hárítani. Természetesen nem vagyok elégedett, de optimista vagyok a jövő tekintetében, az iraki társadalom jövője tekintetében. Az iraki parlamentben több blokk van, három fő politikai blokk, de vannak kisebbek is. A legfőbb csoportok részesei a kormánynak is. Persze frakciók is vannak ezeken a blokkokon belül. Ez, ez is az egyik oka azért, hogy az arbi annak, hogy az Arbil megállapodás nem vált valóságá, hogy nem került végrehajtásra. Vannak olyan politikai csoportosulások, amelyek nem támogatják ezt. Vannak olyan politikai csoportosulások, akik azon a véleményen vannak, hogy a végrehajtás már folyamatban van, Mindannyian meg vagyunk győződve arról a kormány részéről, hogy az arbi megállapodást teljes mértékben végre kell hajni, ha, hajtani. Az Európai Parlamenttel kapcsolatban mi irakiak állunk elébe a békés európai partnerekkel való együttműködésnek, hogy megerősítsük a barátságot, együttműködést, gazdasági együttműködést, demokratik, demokratikus és emberi jogi kérdésekben is együtt akarunk működni, illetve biztonsági kérdések tekintetében minden együttműködési terület nyitott. Az irakiak teljes mértékben tiszteletben tartják európai barátait, és várjuk, hogy a barátság, hogy megfelelően alakuljon. Ezek az érzéseink természetesen én alapvetően általában az iraki emberek, iraki emberek nevében beszélek. Az iraki emberek azt várják önöktől, hogy fontos szerepet játszanak az újjáépítésben, tiszteletben tartva a szuverenitásunkat. A fenyegetve vannak nagyon fontos védelem alatt álló műemléképületünk fenyegetve van, sokat lebombáztak, sokat leromboltak. És a hatalmas károk keletkeztek amikor ezekről a műemlékekről beszélek, akkor említenem kell, hogy kirabolták a Bagdadi Múzeumot is, jelentős rablás volt ez. A turisztikai minisztérium kialakított egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet helyreállítani ezeket a műemlékeket, és ezen a területen is szükségünk van a nemzetközi közösség támogatására. Úgy gondolom, hogy minden kérdésre tudtam eh, reagálni és válaszolni. A képviselő tekintetében el szeretném mondani. Azt hiszem az egyik kolléga eh, említette ezt, tehát az EU iraki képviseletet. Az a célunk, hogy mi is felállítsuk a képviseleteinket a partnerországokban de még meg kell, hogy erősítsük ezeket a kapcsolatokat. Természetesen reméljük, hogy a pozitív trendek továbbra is fönn fognak élni a jövőben. Köszönöm szépen. Igen, volt még a kereszténységgel kapcsolatban is egy kérdés. A, az iraki kisebbségek a vallási problémáktól szenvedtek, több ezer iraki életébe került, amikor a kisebbségekkel szemben föléptek. De több kisebbség ellen történt ez a fölépés, A keresztény kisebbséget üldözték és A nemzetközi bizonyos kisebbségek nemzetközi dimenziója miatt nagyobb, erősebb fénybe kerültek nemzetközi szinten. Az iraki parlamentnek nagyon fontos, hogy biztosítani tudja a békét, a keresztényeknek. Fontos számunkra, hogy a keresztények maradjanak Irakban, ne vándoroljanak ki, hiszen a társadalom minden tagjának vallásra függetlenül helye van Irakban. Az egyházak régóta fennállnak, meg kell őket őrizni. Az integráció jelentősen előre haladt az egyes kisebbségek tekintetében. Egyébként a kereskedelmi és más területeken is ez igaz. Keresztény kisebbségi minisztériumunk is volt a 20-as években, de valójában támogatásukra van támogatásunkra van szüksége a keresztény kisebbségnek, az iraki kormány részéről, de az Európai Parlament, az Európai Közösség részéről is nem támogatjuk azt, hogy a keresztények elhagyják az országot, ahol születtek. Ezt a trendet nem szabad megnyitni. Mi magunknak, önökkel együtt közösen kell fölépnünk azért, hogy a keresztények maradjanak Irakban, biztosítanunk kell minimális jogokat számukra, munkát és egyéb életfeltételeket, és azért is, hogy a különböző vallások között megerősödjön a tisztelteljes kapcsolat. Nagyon fontos érzékeny kérdés ez, ajánlások születtek erre vonatkozóan. Fölállítottunk egy a keresztények között egy katonai csapatot, egy úgynevezett kontingenst, hogy illetve hasonló módon a keresztény áldozatok számára kártérítést biztosítunk azért, hogy újjáépíthessék a házukat, és biztosítani kívánjuk azt is, hogy azok a keresztények, akik visszatérnek és újra letelepednek Irakban megfelelő életfeltételeket, életkörülményeket tudjanak biztosítani maguk számára fontos számunkra, hogy végrehajtsuk az ajánlásokat a keresztény kisebbség javára. A kormány most is tárgyal ezekről a kérdésekről. Együtt kell, hogy működjünk azért, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy visszatérjenek ezek a, az országból eltávozott keresztények. Úgy gondolom, hogy nem fogadhatjuk el azt, hogy el, elüldözenek bárkit a, a szülőhelyéről. Köszönöm. Grazie. Eh. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hasznos volt a találkozó. Nyitott, eh, szabad légkörben folytattuk le ezt a megbeszélést, és reméljük, hogy ez csak egy sor találkozónak az első lépése, és eh, akár itt, akár az ön hazájában még lesz több találkozó hasonló hangulatban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még egyszer mondanám, hogy a következő napok, és a következő napokban is reméljük, hogy sikeresen fog részt venni a megfelelő találkozókon. Mielőtt lezárom az ülést, szeretnék egy közleményt tenni. Lehet, hogy a tolmácsolás során kicsit elveszett az, amit mondtam. Belder úr holland, nem izraeli, mint ahogy bizonyos nyelveken ez elhangzott, és az Európai Parlament izraeli delegációjának az elnöke, valamint egy fontos jelentésnek a készítője. Ezt az Európai Parlament elfogadta ezt a jelentést. A jelentés az Európai Unió és Irán kapcsolatával foglalkozik. És pontosan rákérdezett erre a témára, hogy Irán, Iránnak milyen hatása van az iraki politikai helyzetre. Erre ön részben válaszol, de hát ez természetes, hogy nem tudott mindenre nagyon részletesen kitérni. Még egyszer köszönet a részvételért, és mindenkinek a nevében szeretném újra megköszönni, hogy itt volt velünk.